Good morning to all of you. Please take your seats. Mindenkinek jó reggelt kívánok, kérem, hogy eh, foglaljon helyet, csatolja be a biztonsági jövét, és felszállásra készen állunk. we are already in a time we, we have a difficult Mindannyian készen állunk, de sokkal több időre lett volna szükségünk a koordinátorok ülésén, azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik most a parlamentben, tehát hogy meghallgatásokat tartunk, nagyon kevés az időnk, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy mindenki legyen nagyon lényegre törő, amikor hozzászól egy témához, ugyanis rettenetesen nehéz helyzetben vagyunk ma délelőtt. Mindenkinek azért nagyon jó reggelt kívánok, öröm önöket látni, és szeretném kérni, hogy a napirend tervezetet hagyják jóvá, akar-e valaki változtatást javasolni, hogyha nem, akkor így jóvá is hagyhatjuk. A mai közleményeim nincsen közleményem, valakinek van-e más témája, amit szeretne felvetni, nem, akkor néhány információval szeretnék szolgálni a koordinátorok ülésével kapcsolatban. Egy külön jelentésünk lesz az Európai Ombudsmanról, illetve egy saját a jelentés a frontex -el. Engedélyt szeretnének kérni a koordinátorok a jelentés elkészítésére, és a LIBE bizottságot szeretnék véleményre felkérni. Másodszorban volt egy javaslatom, hogy egy külön eljárás keretében foglalkozzunk az úgynevezett balajás eljárással, azaz a restanciánkkal, valamennyi olyan petícióval, amelyel le vagyunk maradva, erre van egy külön eljárásunk, ezt jóvá hagyták, Aztán, ami az Európai Ombudsman megválasztását illeti, úgy döntöttünk, hogy levelet küldünk elnökünknek Martin Schulznak, és azt javasoljuk, hogy a szavazást decemberre tegye át, hiszen egyetlen jelöltről beszélünk. Azt hiszem, hogy ennyi volt. Aztán egy hosszú vitát tartottunk a meghallgatásokról, erre majd visszatérünk a weboldalról, és nagyon sok egyéb témáról rengeteget beszéltünk, de ezeket a döntéseket hoztuk meg. Térjünk akkor át a következő napi rendi pontra, mégpedig a megvitatandó petíciókra, mondja az elnök asszony, parancsol? Kérdezi. Mária úr, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Ami a meghallgatásokat illeti, amelyeket 2015-re tervezünk, két javaslatot nyújtottunk be. Az egyik javaslat témája a német háborús jóvátételek. Ez egy olyan téma, amely Görögországban, Olaszországban és Lengyelországban nagyon érdekli a az embereket. Ez egy nagyon komoly téma, és a koordinátori ülésen is beszéltünk erről. Aztán volt egy javaslatunk összefüggésben a Smolenski repülőgép katasztrófával. És az ülés alatt beszéltünk erről, de nem e, sikerült megállapodni. Azt szeretnénk, hogyha a teljes frakció döntést hoz, ö, szavazna, hogy valóban mindenki részt vehessen a szavazáson. Nekünk az a véleményünk, elnök asszony, hogy fontos lenne, hogy adja meg a szót nekünk, hogy ezeket a javaslatokat bemutathassuk. Hiszen abból indulunk ki, hogy az egész szakbizottságnak kellene, tehát a szakbizottság plenárisának kellene szavaznia ezen fontos témákról, ami a német háborús jóvátételt illeti, ez a téma nagyon foglalkoztatja a görög, a lengyel és az olasz közvéleményt. Ezért szeretnénk ebben a témában szavazást kezdeményezni. Mindenki vállalja a felelősséget ragaszkodunk hozzá, hogy a szakbizottság vitassa meg a témát, a két témát, tehát a Smolenszki repülőgép katasztrófát és a német jóvátételt. Elnök, ez a koordinátorok ülésén volt a téma, ott meghatároztuk az eljárást, és most Margaritának adom meg a szót. Máriusz úrnak mondanám röviden. Ön ragaszkodott ahhoz, hogy azonnal szavazzunk sokan úgy gondoltuk, hogy egyáltalán nem vagyunk felkészülve a szavazásra, vagy a döntésre. Azt kértük, hogy szavazzunk később, eh, azt kértük, hogy döntsünk írásban, egyiket sem akarta. Nem hiszem, hogy egy frakció, nem hiszem, hogy maga a szakbizottság önmagában jobban felkészült lett volna, mint a koordinátorok. Úgyhogy hadd folytassam, hadd fejezzem be nem akarok udvariatnak lenni, de hogyha megint csak ragaszkodik a témákhoz, akkor biztos vagyok benne, hogy megint leszavazzák a javaslatait. Kérem, hagyjon nekünk egy kis időt, hadd, don, hadd nézzük meg ezt meg, gondoljuk ezt végig, és győződjünk meg róla, hogy támogatni tudjuk. Természetesen, természetesen ha ragaszkodik, akkor leszavazzuk. Ez, ez, ez nem tetszik nekem, ez az eljárás. Elnök. Jó, hát akkor próbáljunk egy kicsit finomabban fogalmazni úgy döntöttünk a koordinátorok ülésen, hogy az Európai Polgári Kezdeményezésről lesz egy meghallgatás. Ez, erről döntöttünk már korábban, e, elhatároztuk, gondoltuk, döntöttünk másodszor. Úgy e, azt gondoltuk, azt javasoltuk, hogy a 2015 első fél évére még egy meghallgatást javaslunk, vagy kérünk, az adminisztrációtól kell ezt kérvényezni, az petíciós jog és a webportál második fázisa, ez lenne az e, a téma. Lehet, hogy most lehetne szavazni, hogy Mária úr kérné, de nem lesz többség a javaslataira. A szocialisták az önjavaslatai és a többi javaslat a következő ülésen napirendre kerülne, amikor a 2015-ös második félévi meghallgatásokról döntünk. Erről már megegyeztünk itt a, a, a, a koordinátorok ülésen. Jó, megadom a szót még egyszer, próbálja meg tisztázni. Az én álláspontom teljesen világos. Én magam a koordinátorok ülésén azt kértem, hogy ma ne döntsünk. Annak érdekében, hogy legyen idő megvizsgálni az összes javaslatot. Én kezdettől fogva ezt javasoltam. A koordinátorok azonban feltétlenül dönteni akartak eh, a következő fél év programjáról, és ezért volt szavazás, és elutasították a koordinátorok ezeket a javaslatokat. Most tehát a koordinátorok döntése megszületett, és én nem értek egyet ezzel a döntéssel. Most ön megint mást mond, az én javaslatomat elutasították, és most azt mondja, hogy majd a második félévi programot vizsgáljuk meg, de hát ez már egy más döntés lesz. Hogyha most meg tudja nekem ígérni, hogy megvitatjuk majd, vagy megvitathatjuk ezt a két témát, a Smolenski repülőgép katasztrofát, illetve a német jóvátételt, mint esetleges második félévi programot, jó, rendben van, van, csodálatos, hogyha ez átkerül a második fél évre, de a koordinátorok ülésén az én javaslatomat leszavazták. És ezért kértem, hogy az egész szakbizottság szavazzon. Hogyha a német jóváltétel, illetve Smolensk átkerül második fél évi programba, az, az remek. Én kezdettől fogva ezt eh, javasoltam. Igen, pontosan ugyanez, ez, ezt a döntést hoztuk meg. Ön lehet, hogy nagyon felidegesítette magát, és ezért nem fogta fel, hogy mi történt. Én pontosan tudom, hogy milyen eh, döntés született, eh, megnézhetik a jegyzőkönyvet, és abból kiderül, hogy a többség az én javaslatomat elvetette. Most, ha most ön úgy dönt, hogy az én javaslataim még nyitottak, és tovább lehet ezekről majd vitatkozni, hogy esetleg a 2015 második fél évében tartsunk ezekről meghallgatást, akkor ezzel egyet tudok érteni. Igen, együtt a ma reggel beérkezett, írásban benyújtott S, S és D frakció javaslatokkal. Akkor ez a levél tovább megy majd a házon belüli felsőbb szintekre. Most pedig menjünk tovább, térjünk rá a petíciókra, amelyeket ma itt meg kell vitatnunk. Először is Valesza úr jelentése, teljesen összezavart engem, tehát először meg kell vitatnunk a 2013-as ombudsmani tevékenységre vonatkozó jelentést. Valesza úr a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, ugyanis ez egy nagyon jó jelentés, amit O'Reilly asszony készített. Néhány héttel ezelőtt részt vett egy meghallgatáson, és az volt a véleményünk, hogy remek munkát végez, kitűnően dolgozik. Ahogy mondtam, ez a jelentés tulajdonképpen az két ombudsman munkáját foglalja össze, Dombrosz úr, és aki tavaly fejezte be munkáját, és O'Reilly asszony, aki az egy második évben lépett hivatalba. Miután ír nemzeti ombudsmanként nagy sok tapasztalatra tett szert, nagyon hatékonyan kezdett bele a munkába, első perctől fogva kitűnően dolgozott, és szeptember 24-én meg tudtuk hallgatni az éves jelentésről szóló előadását. Én szeretnék gratulálni Oráli asszonynak ehhez a jelentéshez, mert ebből is kiderül, hogy hozzá lehet fordulni sok ügyben és azzal is egyetértünk, hogy az ombudsman szerepe nagyon fontos abban a szempontból is, hogy segít áthidalni ezt a talán szakadékot az emberek és az európai intézmények között. Az én véleményemmel is ebben a szakbizottságban szeretnék hozzájárulni ennek a célnak a megvalósításához. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Van egy dokumentum, Eh, Good Administration in Practice eh, címmel, ezt az Európai Ombudsman készítette. Ez egy nagyon jó jelentés, de egy bajom azért van vele, ez pedig a fordítás eh, kérdése. Én szeretném, hogyha ezt lefordítanák minden eh, hivatalos nyelvre, hogy minden képviselő el tudja ezt olvasni. Jelenleg csak angolul áll rendelkezésre, de remélem, hogy ez meg fog változni. A tervezett megvitatására november 11-én kerül sor, és majd itt december elején remélhetőleg a mi szakbizottságunk is megvitatja ezt a plenárison pedig majd jövő januárban fogunk eh, szavazni. Ezek nagyon ambiciózus határidők, eh, de hát a munkaanyag már hozzáférhető, mindenki megtekintheti, és eh, remélem, hogy szorosan tudunk majd együttműködni, és így a céljainkat meg tudjuk valósítani. Egyébként nyitott vagyok bármilyen ötletre, elgondolásra az árnyék előadókkal, és bárki mással, bármilyen képviselővel nagyon szívesen szívesen együttműködünk. Gondolom, hogy ezzel a dosszéval kapcsolatos munka jó együttműködés szellemében fog zajlani, és lehetővé teszi számunkra azt, hogy tovább javítsuk a már jelenleg is meglévő jó gyakorlatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük a munkát, ami nagyon lényeges, jelentős munka. Fontos, hogy erősítsük a kapcsolatainkat az Európai Ombudsmanhoz, ez eh, a polgárok hasznára válik. Köszönjük önnek a munkát, és eh, eh, majd inspirációért önhöz fordulunk, amikor valamennyien ugyan ezen az úton kívánunk majd tovább haladni. Más nem kérsz, de igen, Smetszi asszony. Jó reggelt kívánok! Az árnyék előadója vagyok ennek a jelentésnek. Én is szeretnék gratulálni Valensza úrnak a nagyon jó jelentésért. Vele és a többi árnyék előadóval majd tovább dolgozunk. Ezen a jelentésen, amit nagyon jónak tartok, nagyon sok fontos kérdéssel foglalkozik. Ugyanakkor Ugye én átfutottam ezt annak ellenére, hogy csak tegnap este kaptuk meg, úgyhogy kis éjszakai házi feladatként azért átolvastam. Itt az első tervezet, amit kézbe kaptam. Néhány módosítást azért még fel kellene egy kicsit tölteni tartalommal, hogyha gyorsan végig szaladhatok néhány dolgom. Örömmel láttam azt, hogy idén az ombudsman több emberhez jutott el, több mint 23 ezer emberhez, és 400 ügyet tudott lezárni, ami hatalmas különbség ugye a korábbi évekhez képest, és ez annak köszönhető, amit Valensza úr is mondott, a Riley asszony korábbi ombudsmani munkájából sok tapasztalatot szerzett, és ez nagyon segíti a mostani munkájában. Sokkal kevesebb kérelmet nyújtottak be viszont a polgárok. Szeretném megtudni, hogy miért, miért csökkent ez a szám. Azért, mert nem voltak elfogadhatók a panaszok, vagy nem tartoztak az ombudsman hatáskörébe? Ezt szeretném, ha még megvizsgálnánk. Fontos dolog az, hogy szeretnénk, hogyha az ombudsman elmondaná, hogy mi okozza ezt a különbséget, hogy, nem kapnak elég információt az emberek, hogy hogyan tudnak kevésbé, kevésbé bürokratikus módon eljutni az ombudsmanhoz. Nekünk biztosítani kell, hogy minden ember tudja, hogy az ombudsmanhoz lehet fordulni. Még egy dolog feltűnt. A panaszok 64%-ának a tárgya a bizottság volt, és csak a maradék 36 az Európai Parlament. Meg kell nézni, hogy mi a probléma, mert úgy tűnik, hogy ott van az Európai Bizottságnál valami probléma. A a felvetett panaszok tárgya nagymértékben összefüggött a transzparencia hiányával és a rossz adminisztratív munkával. Ezen javítani kell, hogyha azt akarjuk, hogy a polgárok bízzanak a, ezekben az intézményekben. Javítani kell a transzparencián és az igazgatási munkán. Mindjárt befejezem. Még a Frontexről. Úgy tűnik, hogy a Frontex az a szervezet, amely nem felel meg az ajánlásoknak, az ombudsman nyilatkozatainak és ajánlásainak. Ezt is meg kell vizsgálni. És végül transzparencia a TTIP-el, eh, a Transatlanti eh, Beruházási Partnerségi Egyezménnyel kapcsolatban. Nagyon sok ember hallott erről, de nem tudják pontosan, hogy mi is ez a TTIP, de ezt tudják, hogy valamennyienket fog érinteni. Itt jóval nagyobb transzparenciára lenne tehát szükség a TTIP-el kapcsolatban, mert nagyon sokan aggódnak emiatt. Ezek Ezekkel a kérdésekkel fogok tehát behatóan foglalkozni a raportőrrel együtt, Valenszával és a többi árnyék előadóval, tehát örömmel dolgozok majd együtt. Köszönöm. Margaréta. Köszönöm szépen, Margaréta. Én is árnyék előadó vagyok. Nagyon jónak tartanám, és ezt a koordinátorok ülésén is elmondtam. A véleményem szerint az egész parlamentben jobban meg kellene ismertetni az új ombudsmant, és majd a választások után talán a szakbizottság meghívhatná ugye mindenkit meghívunk, ha van egy meghallgatás, de hát az utolsó alkalommal kicsit abszurd volt, hogy amikor eh, megválasztották, akkor hivatalosan nem üdvözöltük, nem volt legalább a plenárison egy öt perc, amit eh, rászántunk volna. Úgyhogy remélem, hogy ezt eh, még megtehetjük, mert nagyon-nagyon szükségünk van az ombudsman asszonyra. Mária szúr! A jelentés készítőjének szeretném mondani, hogy eh, Valesza úrral eh, én is, eh, mi is együtt fogunk dolgozni annak érdekében, hogy nagyon jó jelentés szülessen. Eddig még nem volt lehetőségünk arra, hogy behatóan tanulmányozzuk ezt a jelentést, hiszen csak este nyolc után kaptuk meg ezt a e, szöveget, és hát nyilvánvalóan időre van szükség ahhoz, hogy elolvassuk és e, tanulmányozni tudjuk ezt a jelentést. Első pillanásra úgy tűnik, e, hogy ez egy kiegyensúlyozott jó jelentés, amelynek a célja az, hogy következtetéseket lehessen levonni arról, hogy az ombudsman mm, asszony és a hivatala hogyan működik. Tehát a jelentéstevő nagyon jó munkát végzett, ezen az úton kell tovább mennünk, és biztos be fogunk még nyújtani módosító indítványokat. Két dologról még röviden. Az egyik a Frontex, ez egy valóban nagyon komoly ügy, nagyon sok panasz vonatkozik arra, hogyan a Frontex működik, és ez valóban egy nagyon érzékeny kérdéskör, hiszen itt szó van határőrizetről, és természetesen azzal függ össze, hogy nagyon sok a menekült és az illegális bevándorló, akik Európába igyekeznek, és ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. A második fontos kérdés az, hogy hogyan működik a trojka. És ezek kapcsolatban már voltak egyeztetések a kollégákkal. Vannak olyan konstrukciók, és ilyen a trojka is, amely tulajdonképpen az Európai Uniónak egy szerve, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank vesznek részt a trojka munkájában, és tulajdonképpen semmi átláthatóság nincsen a trojka munkájában, nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Szerintem ez is egy nagyon súlyos kérdés, amelyel mindenképpen foglalkoznunk kell ebben a jelentésben is. Az Európai Központi Bank mint a Trojka tagja, illetve az Európai Bizottság, mint a Trojka tagja, tulajdonképpen Európán nem a szerződések szellemében járnak el. Az EKB e technikai tanácsot ad az Európai Bizottságnak, de ugyanakkor az EKB kölcsönöket nyújt néhány tagállamnak. Itt egyértelműen vannak összeférhetetlenségek, súlyos problémák, és ezért mindenképpen módosító indítványokat fogunk benyújtani, Valensza ural majd erről természetesen egyeztetni fogunk. Egy héttel ezelőtt is már lefolytattunk itt egy vitát, a kollégákkal erről, és ez mindenképpen fontos számunkra a trojka működése. Solo per um, comunicare che il, il shadow rapporteur per il gruppo FDD non... è... Csak annyit szerettem volna elmondani, hogy az árnyék jelentéstevőt még nem neveztük ki. Ez eh, hamarosan megtörténik. Lehet, hogy én leszek ez, és eh, szívesen együttműködöm a kollégákkal. Köszönöm szépen, Beatrice. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Valesza úrnak ezt az első beszámolót. Azt hiszem, hogy rendkívüli lehetőségünk van annak érdekében, hogy a petíciós bizottság bizonyítsa nem csupán az intézményeknek és a polgároknak, hogy ugyanannak az éremnek vagyunk a két oldala, és közös együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy megfelelő legyen ez az együttműködés. Az egyik fő aspektusa az ombudsmanról szóló jelentésnek, aminek a lehető legnagyobb elismerést kell adnunk. Az átláthatóság szempontját kell képviselnünk. Azt hiszem, hogy nem csupán a szabadkereskedelmi tárgyalások esetében, hanem a szakértői bizottságok esetében is, illetve az Európai Bizottság együttműködésében. Ezek nagyon fontos elemek, ugyanis mi vagyunk az európai polgárok felé az Európai Uniós intézmények ajtaja, ablaka, ha mondhatjuk így, ezért kell együttműködnünk az ombudsmannal. Ebben a tekintetben én magam támogatni fogom a jelentést. Még eh, az Áldéban nem jutottunk megállapodásra, de valószínűleg én fogok ezért a témáért felelni, ami pedig a jelentéssel kapcsolatos utolsó megjegyzésem lenne. Teljes mértékben támogatom már Krété javaslatát azzal kapcsolatban, hogy ki kell emelnünk az ombudsman pozícióját támogatnunk kell őt, amikor a következő plenáris ülésen megszavazzuk. Szerintem az Európai Parlamentnek a elnöknek, a tagoknak megfelelően kell őt fogadni, és elismerni munkáját, hiszen az polgárok érdekeit képviseli. Úgy gondolom, hogy így sokkal nagyobb elismerést kaphat. Köszönöm. Now, Jarek, the floor is yours. Jarek, megadom a szót újra. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a hozzászólásokat. Egy dolgot mindenképpen hangsúlyoznunk kell, mert nagyon fontos. A 2013-as évről szól ez az, e, ez az éves jelentés, úgyhogy figyelembe kell vennünk azt, amit az ombudsman e, ebben az évben e, csinált. Most már a 2013-as le kell zárnunk, már lassan a 2014-est is le kell zárnunk, az ombudsman pedig a szokásos módon foglalkozik a dolgokkal, úgyhogy a kulcsfontosságú pontokhoz ragaszkodjunk, amit az ombudsman eh, a jelentésében hangsúlyozott. A fontos kérdések, mint például az átláthatóság, vagy az ombudsman eh, megközelíthetősége, hogy úgy mondjam, nagyon fontos. Ezeket, ezeken eh, javítani lehet. Az ombudsman nagyon fontos munkát végzett, a, munka, a, a hivatalának a munkáját javította, az eljárásokat javította, a, munkáját átláthatóbbá tette a képviselők számára, de ezt még lehet folytatni. Hauken asszonyal egyetértek, ezen erre koncentrálnunk kell. A Frontex kérdése igen, nagyon fontos. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy van itt egy külön jelentés, amely kifejezetten ezzel a témával foglalkozik, és a Libe szakbizottságot is bevonja, meg a mi bizottságunkat is bevonja. Ez egy külön ügy, mindezt megemlíteni a munkánkban fontos, de azt gondolom, hogy olyan dologról van itt szó, amelyet magasabb szinten kell kezelni, úgyhogy ez emiatt nem kell most aggódnunk. Számos petícióban felmerült az ombudsmani hivatal megközelíthetősége, ehhez való hozzáférés. Igen, ez a jelentésben is szerepel. Ez azt mutatja, hogy az ombudsman mennyire képes volt arra, nagy mértékben képes volt arra, hogy javítsa az előző ombudsman e, után itt maradt e, feladatokat, a munkáját. Úgyhogy amit én javaslok, az az, hogy e, ugye találkozni fogok hamarosan az ombudsman asszonyjal, és az árnyékjelentéstevőkkel is, együtt is és külön-külön is, és biztos vagyok benne, hogy ezen a jelentésen még javíthatunk is. Várom az együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor engedjék meg, hogy elmondjam, hogy mi vár ránk, ami az ütemtervet illeti. Október 28 án elkészülnek a nyelvi változatok, november 11-én pedig megvitatjuk a jelentéstervezetet, november 12-ig lehet benyújtani a módosításokat, a szavazásra december 2-án lesz, kerül sor a szakbizottságban és januárban a plenárison. Kérem, hogy olvassák el a jelentést, a módosításokat nyújtsák be, és biztos vagyok benne, hogy gyerek ezeket a módosításokat az őket megillető gondossággal fogja megvizsgálni. Itt van az európai biztos közöttünk, és rátérünk a hetes napi rendi pontra, 0745 per 2013-as petíció Janis Dárász, a Nemzetközi Sport Sport újságíró egyesület nevében, azzal kapcsolatban, hogy milyen akkreditációs díjat kell fizetniük az újságíróknak Európában. Ha jól tudom, Ioannis Dárász itt van, illetve David Márt is itt van, és Jean-Paul Savard is. Nos, mind a hárman itt vannak, úgyhogy megadom a szót önöknek, de csak két percük van. Please you go first, Mr. Daras. Αξιότιμε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα... Nos, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, az IPS Euró képviselőjeként 48 európai országot képviselek, 55 ezer sportújságírót, akik az interneten és a rádióban is dolgoznak a nap 300, az év 365 napján. Köszönjük a meghívást. Az elmúlt években egyes európai szövetségek, egyesületek saját listákat, saját sajtólistákat állítottak össze, hogy ellenőrizzék az információ útját. ez, ez ellen mi fel szeretnénk lépni. A média és az információ szabadságának elve érvének érvényesülnie kell. És ez szemben áll a kereskedelmi, illetve ez kézekézben kell, hogy járjon a kereskedelmi versennyel, de ezt nem tartják be. Az Európai Uniónak feladata az emberi jogok betartatása, megfelelő rendeletek és irányelveken keresztül. Természetesen lehet kereskedelmi jogokat mm, kijelölni, de nem lehet megengedni azt, hogy akkreditációs díjakat szedjenek, vagy bármilyen mértékben korlátozzák az újságírók munkáját. Például a versenyek előtt, vagy bajnokságok előtt, vagy utáni sajtótájékoztatókon. Ezt nem fogadhatjuk el sem az egyesületektől, sem a kluboktól ugyanis itt kereskedelmi kapcsolatokról is van szó, és a klubok, egyesületek döntenek erről. Nekünk az AIPS Europe-nak támogatnunk, a saját jogainkat védenünk kell, meg kell védenünk az érdekeinket, és most meg fogom adni a lehetőséget annak, hogy a belga egyesület elnöke Jean-Paul Savard Mm, összefoglalja ezt a problémát, és ő nyilván tájékoztatja önöket erről. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a NATO úrnak. Köszönöm szépen. Néhány példát szeretnék felhozni erre a problémára. 2011-ben az Olympic Marseille játszott a Manchester United ellen a Bajnokok Ligája negyed döntőjében. Franciaországban a meccsen egy rádiónak sem kellett fizetni, de a visszavágón a Manchester United minden rádiótól 26 ezer eurót kért. Egyetlen egy rádió sem tud ilyen összegeket fizetni, és a következmény az volt, hogy egyetlen egy francia rádióban sem közvetítették a meccset. Franciaországban ilyen gyakorlat tilos, de más Európában nem. Az UEFA megengedi, hogy minden klub kijelöljön két belföldi rádiópartnert, akik tudósíthatnak, maximum 1000 euró technikai költséget kell fizetniük. De hát ilyen szabályt nem lehetne tulajdonképpen alkalmazni. Augusztusban a román közszolgálati rádiótól hirtelen 4000 euró jogdíjat követeltek a Steau Bukarest egyik selejtező mérkőzésen. Nem lehet, nem is közvetítették a meccset, nem lehet ilyen rádió partnereket kijelölni, mert ilyenkor a klub egy saját rádióját kijelöli, és nem független újságírók tudósítanak 2011 és 2012-ben Spanyolországban a La Liga hirtelen 17 millió eurót akart szezononként beszedni rádió jogdíjakért. A rádiók nem azt mondták, hogy a rádiók ugye reklám után pénzhez, bevételhez jutnak, és ezért ezért fizetniük kell, ilyen, így érvelt a, a liga, de hát ezt, ezt az érvet elfogadjuk, akkor az újságoktól is követelhetnénk ilyen, ilyen pénzeket. És és hogyha valaki nem fizeti ki ezt az akkreditációs díjat, akkor nem akkreditálják, és nem tudósíthat a meccsekről, ami azt jelenti, hogy a közélemény nem kap tájékoztatást. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Jean-Paul Savard következik. Elnök asszony, mindez a sportra vonatkozik, de azt gondoljuk, hogy a sport egyesületeket illetve az, a sportra vonatkozó információt is meg kell védeni, erre is vonatkozik az alapjogok kartája. A stadionokhoz való hozzáférés szabad kell, hogy legyen, ingyenes kell, hogy legyen a média számára is. Franciaországban ez a helyzet. Franciaországban ingyenes a hozzáférés. Miért? Azért, mert az ország politikusaival egyeztettünk annak érdekében, hogy elfogadják ezt a törvényt. Ez a törvény létezik, Lamur törvény, és a jobb oldal és a bal oldal is megszavazta ezt a törvényt. Az egész francia sportvilág tiszteletben tartja, de még a külföldi sportszervezetek is Franciaországban. Amikor például Franciaország szervezte a rögbi világbajnokságot, illetve a francia egyesület, ők a francia rádiótól nem kérhettek pénzt, erre nem volt joguk, de fizetetni akartak a külföldi rádiókkal. De a törvény ezt nem tette lehetővé. A külföldi rádióknak sem kellett fizetniük. Ugyanez fordítva is érvényes kell, hogy legyen. Például ott van az Olympic Marseille és a Manchester példája, ahol 26 ezer eurót kellett fizetni onnantól kezdődött az, hogy a kollégáim felkapták a fejüket, és azt mondtuk, hogy ezt a petíciót be kell nyújtanunk. Azt gondolom, hogy Európában hinnünk kell, nem csak azért ezek Európában, mert most itt ülhetek, hanem azért is, mert azt gondolom, hogy elengedhetetlen a ö, jogi védelem nyújtása európai szinten. És ez a egész világon joggyakorlatot alapíthat. Elfogadhatatlan, ugyanis ami most történik. Természetesen elismerjük a sport komerciális jellegét is, de harcolunk ellene, ez ugyanis a legszegényebbeket és a legkevésebb hatalommal rendelkezőket kizárja a sport élvezetéből, és az újságírók függetlenségét is megkérdőjelezik. Elnök asszony, az, hogy megvásárlunk egy terméket, az arra kényszerít bennünket, hogy aztán utána el is adjuk. Ezzel el kell fogadnunk, hogy az újságírók azt mondják, hogy de hiszen ez a termék nem is ér semmit. Hát persze, hogy nem. Ezzel elveszítjük az újságírókat. Ezzel a reklám szolgálatába állunk, vagy a propagandisták szolgálatába állunk. És ezáltal az emberek elfordulnak tőlünk. Nagyon fontos, az újságírók kartája is tartalmazza az újságírók függetlenségének védelmét. Úgy látom, hogy már lejárt az időm, úgyhogy apa is hagyom. Remélem, hogy megértették, amit szeretnék mondani. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most megadom a szót az Európai Bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság szeretne emlékeztetni arra, hogy minden hozzájárulás, amit ezen a területen fizetnek, ez a sport egyesületek keretébe tartozik. Sajnos itt az Európai Bizottság nem tud vizsgálatot folytatni. Ami az emberi jogokat illeti, ez természetesen az emberi jogok kartájának betartatása az Európai Bizottságnak is feladata, ami az emberi jogi kartát illeti. Igaz, hogy a 11-es cikkben szerepel a véleménynyilvánítás szabadság és az információhoz való hozzáférés a különböző hatóságok beavatkozása nélkül. Az Európai Bizottság emlékeztet arra, hogy a karta rendelkezései a, vonatkoznak a szubszidiaritás elve vonatkozik rájuk, és az Európai Bizottság csak akkor léphet fel, hogyha az európai jogot hajtják végre a sportegyesületek, de itt nem erről van szó. Az Európai Bizottság nem tud szerződésszegési eljárást indítani ebben a témában, csak annyit mondhatok, hogy ezek a témák, ezek a kérdések ezek a nemzeti bíróságok elé tartoznak, és ott van meg a kompetencia arra, hogy ezzel a témával foglalkozzanak. Ami az audiovizuális média szolgáltatások irányelvét illeti, ez tartalmaz rendelkezéseket az információhoz való hozzáférésről, és a televíziós közvetítésről nagy érdeklődésre számot tartó sportesemények esetén, de nem vonatkozik az újságírók munkájára az ilyen események során. Köszönöm szépen. Thank you. And now the... Köszönöm szépen, most pedig akkor megnyitom a vitát a képviselőknek. Először Szakorafa úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A petícióban szolgáltatás nyújtás szabadságáról szólnak a petíciósok, rádióadások esetében sporteseményekről való tudósításról. A szervezet tagjait arra kötelezték, hogy rendkívül magas akkreditációs díjat fizessenek, egyéb esetben nem tudnak tudósítani a sporteseményekről. Én magam is dolgoztam ezen a területen, és pontosan tudom, hogy mennyire fontos, hogy a sporteseményekről tudósítsunk még a legeldugottabb kis falucskába is. A sport az elmúlt néhány évben egyértelműen egyre inkább kereskedelmi eseményé vált, és ennek nagyon kellemetlen következményeit is tapasztaljuk amelyek szorosan kapcsolódnak a sporthoz. A sport szellemisége forog kockán. A szövetségek nem feltétlenül a hatóságok, vagy mondjuk a bizottság, hanem a szervezőknek nem szabad megengedni, hogy egyoldalúan határozzák meg a szabályokat, és korlátokat szabjanak a rádióállomásokkal szemben korlátozásokat alkalmazzanak, hogy azok ne tudjanak korlátlan módon tudósítani a sporteseményekről. A klubok ma már önmaguk dönthetnek arról, hogy mely rádiócsatornák tudósíthatnak egy adott mérkőzésről ingyenesen, és mely rádiócsatornáknak kell díjat fizetniük. ezért van szükség a közbelépésünkre, hogy megakadályozzuk, hogy gyakorlatilag a szólásszabadságot korlátozzák az Európai Unióban, a szólásszabadság pedig az EU alapjogi kartájában is szerepel, ahogyan az információhoz való hozzáférés joga. A sajtószabadság, illetve a sajton keresztül információ nyújtása és kapása, ezek a jogok is kockán forognak a jelen esetben. Ezt nem engedhetjük meg. Muszáj kritikus szempontból megvizsgálni ezt a helyzetet, a sportesemények, az interjúk, sajtótájékoztatók az események előtt és után, illetve az úgynevezett vegyes zóna, gazdasági csere területévé vált, amelyhez nem tud mindenki hozzáférni. Nem fogok most konkrét példákat mondani, mert a hozzászólónk már beszélt erről, de a bizottságnak igenis lépnie kell, illetve legalábbis arra ösztönözni a tagállamokat, hogy ebben a komoly témában eljárjanak. Úgy gondolom, hogy ezt a továbbiakban is nyomon kell követnünk. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Most pedig Mária Szúr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt hiszem, hogy ez a petíció nagyon fontos, két aspektussal rendelkezik ugyanis. Az egyik arra vonatkozik, hogy hogyan kezelik az emberi jogokat végeredményben, olyan jogokat, amelyeket bizonyos sportszövetségek megsértenek, vagy csoportosulások, klubok, ha úgy tetszik. Szorosan kapcsolódik ez a sajtószabadsághoz való joghoz, illetve az információhoz való joghoz. De felmerül a domináns pozícióval való visszaélés kérdése is, ami a szerződés 86. cikkében is szerepel. Itt bizonyos sportszövetségek hatalmi pozícióval való visszaéléséről beszélhetünk. A sport olyan dolog, ami az emberek tulajdona, nem pedig a sportszövetségeké. A sportszövetségek ugyanis olyan helyzetben vannak, hogy gyakorlatilag senki nem ellenőrzi az eljárási módjukat. A tagállamok pedig nem avatkozhatnak bele abba, hogy ezek a szövetségek hogyan működnek. Semmilyen jogi személyiség nem maradhat ki, nem kerülhet ki az Európai Uniós jogalkotás hatásköréből. A felmerült probléma egyébként a gazdasági jogokhoz is kapcsolódik, ahogyan elhangzott, ugyanis egyes újságírók olyan szakmát végeznek, amelyeket az európai törvényekkel kell védeni. A jogok az, hogy szabadon járjanak el, szabadon végezzék a munkájukat, ugyanakkor nem lehetnek olyan szervezetek, olyan szövetségek, amelyek visszaélnek domináns pozíciójukkal, amelyel egyébként jelen pillanatban rendelkeznek. Szerintem elérkezett az idő, hogy az Európai Unió ezt részleteiben megvizsgálja. Az Európai Bizottságnak is pontosan ez a feladata, hiszen versenyjogi kérdésről van szó. Meg kell vizsgálnia, hogy a FIFA, az UEFA vagy a többi szövetség a futball vagy más sportok területén valóban visszaélnek-e domináns helyzetükkel. Ugyanis olyan döntéseket hoznak, amelyek nem csupán működési rendelkezések, mondjuk a bajnokok ligájának a lebonyolítására vonatkozóan, hanem gyakorlatilag minden tagállamban a bajnoksági mérkőzésekre kiterjednek. Tehát olyan jelenségnek vagyunk szemtanúi, ami gyakorlatilag a verseny korlátozására vonatkozik, ugyanis éj módon korlátozzák az újságírók azon jogát, hogy a cikkeiket szabadon írják meg, és egyfajta multinacionális futballklub uralkodói pozíciót teremtenek meg. Úgyhogy a kezdeményezésünk kell legyen, hogy ezt megakadályozzuk. Nem elfogadható, hogy ezek a szövetségek a jogon kívül kerüljenek, legyen az az Európai Uniós jog vagy a tagállami jog, ugyanis egyfajta szürke zónában tevékenykednek, és ez pedig ilyen eredményekkel jár, ahogyan hallhattuk az előbbiekben a petíciósoktól. Úgyhogy szerintem ezt a petíciót tartsuk nyitva, az Európai Bizottságnak sokkal határozottabban kell fellépnie, és sokkal körültekintőben kell megvizsgálnia, hogy a szövetségek valóban rendelkeznek-e domináns pozícióval. Elnök, minden kollégát arra kérek, hogy rövidebben szóljanak, mint Maria Szúr, ugyanis nagyon kevés az időnk, Lidia, parancsolj, tiéd e, Dziękuję, pani przewodnicząca. Nie będę powtarzać tego, co zostało już e, tutaj e, wygłoszone. Tulajdonképpen csak azt tudom ismételni, amit az előttem szólók is már elmondtak. Újságíróként, programigazgatóként a lengyel televízióban elég sok tapasztalatra tettem szert, és nagyon jól ismerem ezt a problémát minden szempontból. Az Európai Bizottság most nem játszhatja azt, hogy ártatlan az ügyben, és semmi kompetenciája nincs ez ügyben, hiszen az információ, a tájékozódáshoz fűződő jog sérült. Ezzel a joggal minden polgár, minden uniós polgár rendelkezik, és egyelő bánásmódban kell részesíteni minden európai polgárt, az embereket, az újságírókat egyaránt. Franciaországban például más a helyzet, mint látjuk, mint más országokban, ahol ilyen akkreditációs díjakat kell, akarnak fizetetni az újságírókkal. Ezt nem lehet belügynek kezelni eh, magán eh, személyek, szervezetek közötti belügynek, hiszen Európában eh, mindenhol magán személyek, vállalatok tevékenykednek a piacon. Itt van például a roaming díjak ügye, amit szintén cégek, magáncégek szednek be, de mégis ezeket a díjakat az Európai Unió csökkenteni tudta. És megvalósult egyfajta harmonizáció, és el lehetett érni azt, hogy ez most már akkora szinte süllyedjen ez a díj, amit bárki meg tud fizetni. Vagy említhetünk például a mobiltelefonok töltőit, itt is vannak harmonizációs törekvések, pedig itt is magáncégekről van szó nyilvánvalóan, de a belső piacról beszélünk, és alapjogokról, és a tájékozódáshoz fűződő jog mindenképpen alapjog. Köszönöm szépen. Most pedig Márten úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság válasza, hát mit mondjak, egyáltalán nem lepett meg. Ugyanis a bizottságnak az a véleménye, hogy Európa legyen egy egységes nagy piac, és minden legyen áru, minden váljon áruvá, a tájékoztatás, ez ügyelő jog is áru? Nyilvánvalóan nem. És itt eh, igazságosságról, egyenlőségről van szó, az egyenlő bánásmódról, eh, különösen a sport eh, területén és hogyha beszéltünk a rádióról, akkor újságokról is kell beszélnünk. Az egyetlen tájékozódási formás, például forrás sok ö, szegényebb ember számára, éppen a, a rádió, a rádióban közölt tudósítások, különböző versenyekről, sporteseményekről, mert máskülönben csak a PTV-n, a fizetős tévén tekintetik meg ezeket a versenyeket. És sok millió ember élőben akkor nem is követheti ezeket a sport eseményeket. Ezért vagyok meggyőződve arról, hogy ezt a petíciót nyitva kell tartanunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen gondolnunk kell arra is, hogy a többi parlament, a nemzeti parlamentek is indíthatnak egy kezdeményezést, és kérhetik azt, hogy a fair play valósulja meg. A FIFA, az UEFA, minden nagy egyesület, sportegyesület, ugye a sportszerűséget hangsúlyozzák, és ők alkalmazzák a sportszerűség elvét. Attól félek, hogy nem. Peter? Még. Köszönöm szépen, a Heldek asszony. Az első kérdés, hogy illetékesek vagyunk ez ügyben, a bizottság azt mondja, nem. Tetszik-e nekünk a helyzet? Ez a második kérdés. Nem, nyilvánvalóan nem tetszik, ami itt történik. Ugye, hogy mik az okaink, alapjogok, a véleményszabadsághoz fűződő jog, tájékozódáshoz fűződő jog, ezek fontos kérdések. Tehát azt javaslom, hogy tartsuk nyitva a, fatiz, a petíciót, és küldjük át az illetékes más szakbizottságnak is, akár ez a lehet a belső piaci, vagy a versenyjogal foglalkozó szakbizottság. Ugyanis a parlamentnek, eh, parlament rendelkezik úgynevezett indirekt eh, kérelmezési joggal is. Ha a parlamentnek az a véleménye, hogy valamit meg kell változtatni, akkor felszólíthatja, felhívhatja a bizottságot arra, hogy alkosson egy megfelelő jogszabályt, és szerintem mindenképpen szükség van arra, hogy illetékes szakbizottság, másik szakbizottság is foglalkozzon ezzel az ügyel. Még egyszer leszögezem, nekem ez nagyon nem tetszik, de a más szakbizottságbeli kollégákkal meg kell vitatnunk azt, hogy a parlament milyen kezdeményezést tud tenni, hogyha segíteni akarunk, amit nyilvánvalóan érzékelhető a teremben is, hogy ezt akarjuk. Thank you very much. Köszönöm szépen hiszem, majd néhány perc múlva még mondok valami mást, de most visszaadom a szót a petíció benyújtóinak. Kérem, hogy nagyon röviden szóljanak. Elnök asszony, mindenek előtt nagyon szeretnénk megköszönni a képviselőknek, hogy meghallgattak minket, és nyilván sikerült megérteniük, hogy miről is van itt szó alapvetően. Elsősorban a szegényebb emberek tájékozódáshoz fűződő jogáról, itt most a sporttal összefüggésben. És hogyha ilyen akkreditációs díjakat követelnek meg, akkor sérül ez a jog, hogyha nem mehetnek be az újságírók oda, ahol sajtótájékoztatókat tartják, vagy ezekben az úgynevezett vegyes zónákban nem mehetnek be. Itt nem egy egyszerűen árulmor van szó, hanem az emberek, újságírók és polgárok jogairól köszönjük, és valóban az a véleményünk, hogy a parlamentnek tenni kell valamit, kezdeményeznie kell valamit. Itt nem árukról van szó, és adásvételről. Elnök, akkor az a javaslatom, hogy ugye mindenek előtt, ahogyan Szakarava Péter jár, és mások is javasolták, tehát nyitva tartjuk a petíciót, és azt hiszem, talán ez a legjobb gondolat, hogy adjuk át az illetékes bizottságnak, ez pedig a kultúrával és sporttal foglalkozó szakbizottság. Kérjük őket, hogy készítsenek véleményt, és ennek a véleménynek az alapján döntünk majd a továbbiakról. Itt van egy joghézag. Az információs fizető jog természetesen megilleti az, az európai polgárokat. Ezt a média irányelven is tulajdonképpen nincs benne explicit módon, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell ezt a tájékozódási fűződő jogot figyelembe venni. Akkor ez a javaslatom, eljárhatunk így? Az IMCO szakbizottság az illetékes. Igen, én is azt gondolom, hogy küldjük át ezt az ügyet, de inkább a versenyügyekkel is foglalkozó szakbizottságnak. Jó, rendben van, akkor a kultúra és sport, és emellett az IMCO szakbizottságnak is el fogjuk, át fogjuk küldeni az ügyet, és annak függvényében, hogy ők milyen véleményt mondanak, járunk majd el tovább. De a petíció benyújtói mindenképpen tudják, hogy nagyon komolyan vesszük a petíciójukat, és cselekedni fogunk. Köszönöm. Következő napirendi pont a 8-as, a 1596-os számú petíció, amelyet Lucy Hart nyújtott be, és még ehhez kapcsolódó sok petíció van itt felsorolva, ezek ott vannak önök előtt. Renato Lelli Olaszországból van itt közöttünk a petíciók benyújtói közül. Üdvözöljük! nagy szeretettel, és itt van az Európai Bizottság képviselője is, és a tanácsi elnökséget is képviseli valaki. Úgyhogy mindenki itt van, teljes a kép. A petíció benyújtói, vagy az előző petíció benyújtói természetesen maradhatnak, ha akarnak, de hogyha inkább elhagyják a termet, természetesen az is rendben van. Először is akkor Renátó Lellinek adom meg a szót. Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Az elvált szülők egyesületét képviselem. Nos, Olaszországban nagyon sokan nagyon aggódnak, eh, amiatt, hogy a bevándorlókkal szemben szöges drótokat, kerítéseket emelnek. Tudjuk, hogy a nagy gazdasági pénzügyi válság után súlyos recesszióban süllyedt sok ország, és pont ide érkezne, érkezik a legtöbb bevándorló. Hogyan tudunk, mit, mit tudunk kezdeni a rengeteg bevándorlóval, hatalmas migrációs áramlatokat kellene kezelnünk az országunkban. El kell alaposan gondolkoznunk azon, hogy minél gyorsabban mit tudunk tenni, hogy a Mára Nostrumot valahogy máshogy tudjuk kezelni 130 ezer illegális bevándorló érkezett az év első hónapjaiban, és 30 millió eurót kellett fordítani az ellátásukra. Ezt fordíthattuk volna a szegények megsegítésére, vagy a munkanélküliek támogatására, és Olaszország és a keleti régióiban sokan rászorulnának ilyen támogatásokra azt mondjuk tehát, hogy Európának kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, a bevándorlás, a migráció nem Olaszország ügye, hanem egész Európai, vagy az egész világé. A Mare Nostrum más humanitárius, Mare Nostrum kívül más humanitárius lehetőségeken is gondolkoznunk kell Eh, elindítottuk ezt a mozgalmat annak érdekében, hogy segítsünk az embereknek, de elvárjuk az Európai Uniótól, hogy szintén foglaljon állást és segítsen eh, az érintett országoknak. Látjuk, hogy mi zajlik Irakban, Líbiában, a török-szír határon, ott invázióra is sor kerülhet. Borzasztó veszélyes a helyzet, az úgynevezett iszlám állam, az iszlám fundamentalisták az egész kontinens veszélyeztetik. És ez, ez hatalmas migrációs hullámokat vált ki, akár tuberkulózis, ebola is eljuthat Európába ezzel együtt, ahogyan tegnap már láttuk, hogy Madridban is van ebolás megbetegedés nagyon gyorsan terjednek ezek a veszélyek, mint egy olajfolt a, a vízen. Látjuk azt, hogy bűnözők, gyilkosok, nők megerőszakolói érkezhetnek hozzánk, akiket meg se tudunk büntetni, nincsenek jogszabályaink. Másik oldalon ott vannak a költségek, már elviselhetetlenek. Leli úr, kéri az elnök asszony, még 20 másodpercet tudok adni önnek, nem többet. Rendben van, be fogom fejezni, mondja Leli úr. Tehát a költségeket nem tudjuk már vállalni. Naponta tízezer euró, összességében már sok millió eurót kellett erre fordítani Olaszországnak, tehát nincs több forrásunk erre. Tenni kell valamit az illegális bevándorlókkal szemben, és meg kell akadályozni, hogy ilyen sokan veszítsék életüket a tengerben. Európától várjuk, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon, segítsen nekünk. A menekült jog, az emberkereskedők, terroristák elleni küzdelemben szükség van európai fellépésre, és ez lenne a mondanom lényege. Hadd mondjam el röviden, hogy nagyon fontos itt az Európai Parlamentben, hogy soha senki nem illegálisan van itt tehát emberre nem mondjuk azt, hogy illegális, azt mondjuk, hogy nem szabályosan van itt, a szabályoknak e- nem megfelelően érkezett Európába, de nem illegális. Ez az én személyes megjegyzésem. Most Filipe Kolombónak adom meg a szót, vagy Gennaro Kalkonak az olasz állandó képviselet részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Filippo Kolombonak hívnak, az Európai Unióhoz rendelt olasz állandó képviseletnél dolgozom, és az olasz elnökséget képviselem. A petíció, amelyet Leli úr mutatott be, szorosan összefügg azokkal az intézkedésekkel, amelyeket prioritásnak tekintünk. Ez néhány nap múlva Luxemburgba a miniszteri tanácsülés lesz csütörtökön, és ott napi rendele van a migrációs áramlatok kérdése és a migrációs nyomás. Természetesen a földközi tengeri térségre helyezünk itt nagy hangsúlyt a tanácskozásaink során. Az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal együtt az olasz elnökség kidolgozott egy javaslatot, mégpedig három részből áll ez a javaslat, és Elnézést, itt egy kis technikai probléma merült fel. Elnézést, mondja az elnök, elnézést, itt egy videó üzenet indult be magától, folytatja a, tehát az olasz képviselet képviselője. Nos, három rész. Először is a, a harmadik országokkal való együttműködés, másodszor a Frontex erősítése, a határok ellenőrzése, és harmadszor pedig a menekültek felvétele, nyilvántartásba vétele, akik Európába érkeznek. Egészen egyértelmű a tény ismeretében, hogy Leli úr a Mare Nostrumról beszélt, itt most a szükségintézkedésekről van szó és ezt is, eh, mi, erre mi is így tekintünk. Olasz elnökség alatt szeretnénk elérni azt, hogy ne kerüljön sor ilyen eh, szükségintézkedésekre, hanem eh, hogy szisztematikusabban és, és fenntarthatóban tudjunk dolgozni, hosszabb távra tudjunk tervezni. Ami a földközi tengert illeti, a Frontex itt új keretekben dolgozik, és remélhetőleg ez a Mare Nostrum projektet is túlszárnyalja. Az olasz elnökség meghatározta a prioritásokat, önök is hallották, és nyilván rendelkezésre állunk a további kérdések megtárgyalásához. Legyen szó erről a petícióról, vagy akár más kérdésekről. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Kolombo úr, ön az ö, olasz képviselet nevében szólt. Van itt még egy hozzászóló, Gennaro Capo. Kollégám, Gennaro Capo, kérem, hogy ne beszéljenek ketten egyszerre. Jó, tehát akkor mindkettőjük nevében szólt, rendben. Jó, akkor most megadom a szót az Európai Bizottságnak, Matthias Örnek. Tessék, öné a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kilenc petícióról van itt szó, ezek összefüggnek, ugyanaz a témájuk, nagyobb egyértelmű fellépés európai részről annak érdekében, hogy meg elkerüljük azokat a nagyobb balesetek, nagy baleseteket, mint például amelyekre Lampedusa-ba került sor egy évvel ezelőtt. Az Európai Bizottság természetesen azonnal tájékozódott erről a tragédiáról, és ami az információt illeti, amelyet az Európai Bizottság adott, ez most már elavult azóta, úgyhogy szeretném önöket egy kicsit, hát aktuálisabb információkkal ellátni. Ami A petíciót illeti a mediterrán munkacsoport tevékenysége géhez kapcsolódik ez. Ezt a munkacsoportot az októberi bel- és igazságügyi um, tanács hozta létre azonnal a Lampedusai tragédia után, néhány nappal utána az Európai Bizottság, a tagállamok, az ügynökségek, az Európai Parlament, az UNHCR és uh, vette ebben részt. A munkacsoport feladata az volt, hogy azonosítsa a védelmi lehetőségeket, az európai politika jobb kihasználásának lehetőségeit, a különböző eszközöket és intézkedéseket, amelyek ne, amelyekkel az ilyen ö, tragédiákat el lehet kerülni a jövőben, vagy csökkenteni ezek kockázatát. Mi a politikai kihívás ebben? A következő. El kell kerülni azt, hogy az életüket kockáztatva szeljék át a földközi tengert a, a a menekültek, vagyis el kell kerülni azt, hogy Afrika északi partján csónakba vagy hajóra üljenek, hajóra szálljanak ezek a menekültek. Tehát szoros együttműködésben kell fellépnünk a származási és tranzitországokkal Afrikában. A mediterrán munkacsoport példája volt annak, hogy az Európai Unió gyorsan is tud reagálni, mert csak 8 héttel ennek megalapítása után egy nagyon részletes jelentést nyújtott be, amely 5 területet és 38 akciót, intézkedést azonosított. Az olasz elnökséggel egyeztetve, vagy az olasz elnökséget meghallgatva, az Európai Bizottság nevében mondhatom, hogy a tanács és az elnökség által hozott intézkedések teljes mértékben megfelelnek a munkacsoport ajánlásainak. Most nem fogok a 38 intézkedésre kitérni, de az öt fő területről szeretnék be, fe, beszámolni. Az védelmi programok erősítése, a a határ erősítés, ahogy említette a petens is, a szolidaritás erősítése más tagállamokkal, e, és e, Hadd mondjak néhány példát arra, hogy mit ért el a munkacsoport az elmúlt évben. Amit eddig elértünk, e, a legtöbb intézkedés intézkedést, amelyet a munkacsoport ajánlott, ezeket már kidolgoztuk, és már a végrehajtás során járunk. Lehet, hogy lassú az előrelépés, de folyamatos, és nagyban összefügg azzal a tényel, hogy néha nagyon nehéz kormányokkal kell tárgyalnunk, mint Egyiptom vagy Líbia, nagyon nehéz a helyzet, itt nem tudunk gyors előrelépést elérni. Ami a pozitív fejleményeket illeti, hadd mondjak néhány példát politikai párbeszédet kezdtünk Kelet-Afrikával, miniszteri talál, találkozót tartunk Kartumban, október második felében és novemberben Rómában. Közös migrációs és mobilitási agendát írunk alá novemberben Nigériával, Ma, Marokkóval és Tunéziával mobilitási partnerség végrehajtására kerül sor, és Európa egy projektet indít Marokkó támogatására a menedékjogban. Aztán politikai partnerség Jordán, Jordániával, ennek aláírására csütörtökön kerül sor majd a miniszteri csúcs találkozó kiegészítéseként. Egyiptommal is szoros az együttműködés politikai párbeszédet folytatunk, és ami Libéria Libia kérését illeti, ez, ezt éppen felülvizsgáljuk. A célunk, szándékunk az, hogy a regionális védelmi programokat erősítsük és kiterjesszük egész Észak-Afrikára, és szélesebb körű intézkedés csomagot nyújtsunk itt be a tagállamok részvételével. Emellett a legfontosabb tranzit, eh, kelet vagy nyugat-afrikai tranzit országokkal eh, az együttműködés folyik, az, ebben az UNHCR is fontos eh, szerepet játszik, illetve az IOM is. Az embercsempészet elleni fellépést is koordinálni kell a tranzit és származási országokkal. Ami a humanitárius missziókat illeti, Itt nagyon fontos, itt említenem kell, hogy vannak legális bevándorlási lehetőségek Európában, nem akarunk falakat építeni, egyszerűen legális bevándorlási lehetőségeket kívánunk kidolgozni. És a, kitérnék most itt a, a határ kérdésére. Orasz, Olaszország tavaly egy Mare Nostrum projektet indított be, ez egy nemzeti projekt, most Olaszország és a Frontex között sikerült egy előzetes megállapodást kötni a Titan akcióra, amely november 1-én indul. Elvileg. Azt remélem, hogy ez az áttekintés bizonyítja, hogy az Európai Unió átfogó intézkedéseket hoz és integrált megközelítést alkalmaz, hogy elkerüljük az, a a, a stratégiákat, belpolitika, érdekeltek-e való együttműködés, UNHCR, IOM, stb. A politikai cél az kell, hogy legyen, hogy egyszerűen elkerüljük azt, hogy csónakba, hajóra szálljanak a menekültek, és ehhez politikai együttműködésre van szükség a származás és tranzitországokkal. Nem egyszerű az előrelépés. Azt gondolom, hogy a bemutatom azt mutatja, hogy hogy úton van. Köszönöm szépen, de úr mondja az elnök, ő most bemutatta, hogy mi a fő téma, és hogy valóban legális és biztonságos bevándorlási lehetőségeken dolgozunk azok számára, akik borzasztó nehéz körülmények közül indulnak útnak, és biztonságot keresnek Európában. Ezt valahogy el kell érni. Az Európai Unió sokat tesz ezért. Szeretnék köszönetet mondani a valódi e, európai szellemiségért, amelyen megközelítette e, ezt a témát, és az olasz hatóságokat e, is szeretném méltatni, akik, amelyek több ezer életet mentettek meg a Mare Nostrum programmal, a nagyvonalúságokkal, a humanitárius megközel. Tudjuk, hogy az olasz hatóságok több mint 80 ezer embert mentettek meg, az is lehet, hogy 100 ezeret. Úgyhogy ennek a szakbizottságnak a feladata, hogy elismeréssel adózzon az olasz nép és az olasz hatóságok nagyvonalúságának. Tudom, hogy eltérnek a vélemények sok mindenben, az viszont biztos, hogy a petíciós bizottság Minket nem vádolhatnak részlehajrással, mi a bevándorlást máshogy közelítjük meg, de ne felejtsük el, hogy a feladatunk, hogy a petíciós, petíciót benyújtókat komolyan kell vennünk. Lehet, hogy nem értünk egyet mindenben, de a petíciós jogot tiszteletben tartjuk, mindenkit meghallgatunk. Megnyitom a vitát. Geoffrida asszony az első hozzászóló. Sí, grazie. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, csatlakoznék ahhoz, amit az elnök úr, elnök asszony mondott, teljes mértékben egyetértek, nem csak a szellemiségével, hanem a megközelítésével is. Hiszen nagyon sok kérést kaptunk már a polgároktól, akik aggasztónak találják a helyzetet, és a legnagyobb aggodalommal fordulnak felénk. Nos, én most meghallgattam a petenst és a választ is. Fontosnak tartom, hogy legalább közös legyen a megközelítés ezen tragédiák tükrében a különböző országok között folyik a vita. Sok petíciót kaptunk ugyanahoz a témához, és már ez is azt mutatja, hogy ez egy aktuális tragédia, de már egy éve tart. Több száz áldozatot követelt, és még mindig nem sikerült valós megoldást találni erre a problémára. Valószínűleg nincs is. Ez nagyon ambíciózus terv, hogy megoldást találjunk erre a problémára. Sokkal inkább konkrét fellépésre van szükség. Először is az a kérdés, hogy a probléma dimenzióját hogyan tudjuk felfogni. Beszéltünk a földközi tengeri munkacsoportról. Kérdezem, hogy ez tartalmilag érdemben hogy néz ki? Van-e erről, nyilván van erről valami anyag? Ezeknek a munkáknak mi lett az eredménye? Fontos lenne, hogy mi a petíciós bizottságban tájékozódhassunk erről. A Libe szakbizottság is illetékes a témában, és foglalkozik ezzel, de nagyon fontos, hogy minket tájékoztassanak erről, hiszen csak így tudjuk a polgárokat aztán tájékoztatni. Múlt héten itt Schulz elnök jelenlétében vita robbant ki, Magarini asszony is itt volt, és tudjuk, hogy Lampedusa, dél oraszország egyáltalán hogyan néz ki? Pattanásig feszült a helyzet. Az emberek már nem tudják ezt elviselni, hatalmas nyomás helyeződik a dél-olaszokra. Ez alig viselhető teher számukra. Európának segítenie kell a teherviselésben, nem lehet ezt egyedül Dél-Olaszországra hagyni. Ezért azt kérem, hogy hogy ezzel a témával foglalkozunk. Malmström asszony, ő is azt követelte, hogy a Frontex kapjon több pénzt. És hogy egyáltalán nagyobb figyelmet kapjon ez a kérdés. És összességében, ami a decentralizált eh, akciókat illeti, itt több pénzeszközt kell rendelkezésre bocsátani, hiszen első szinten, ott a helyszínen kell segítséget nyújtani, itt a Mare Nostrum, illetve a Triton eh, program. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy ahogy azt joggal mondták, mondta a kormány képviselője, a járőrözőket erősíteni kell. E, erősítésre van szükségük. De a polgároknak is választ kell adnunk, mert egyszerűen túl megy már ezen a dimenzión ez a probléma. Akár rasszista ki ö, ö, fellépésekre is sor kerülhet a polgárokra és a fenntartható megoldásra kell találnunk. Itt a közrend is kockán forog, a nyugalom, úgyhogy azt kérem a kollégákat, kollégáktól, hogy hogy reflektáljanak erre. Hatalmas probléma, emberi tragédia, amivel szembenézünk, és nincs választásunk, szembe kell néznünk vele. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Borgézió úr, tessék. Grazie, Presidente. Intanto volevo... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a bizottságnak, hogy felvetette ezt a nagyon őszinte vitát, amelyben mindannyian részt vehetünk. Úgy vélem, hogy nagyon fontos meghallgatni az állampolgárokat, főként, hogy ezt a problémát ideológiák nélkül közelítsük meg. Leli úr petíciójával foglalkozunk most, és ő nagyon őszintén foglalkozott egy olyan kérdéssel, ami az Európában tapasztalható terrorizmusra is vonatkozik teljes joggal hangzott el az hogy az illegális bevándorlás helyett inkább legális útvonalakat szeretnénk kiépíteni. A jelenleg alkalmazott útvonalak illegálisak. Tisztelt képviselők! a Mare Nostrum felfüggesztésére vonatkozó petíció főként a biztonság kérdésével kapcsolatban fontosak, ugyanis maguk az európai hatóságok is elismerték, hogy 30 ezer menekült érkezett Olaszországba, és ezek közül egészen apró létszámú kisebbséget sikerült azonosítani. Mindez pedig kapcsolódik ahhoz, amit az európai terrorizmus elleni küzdelem egy magas szintű képviselője mondta, hogy a dzsihadisták viszonylag könnyedén bejuthatnak Európába, és az illegális, bevándorlási útvonalakon keresztül juthatnak ide. Tehát ez nagyon fontos kérdés, a biztonság kérdése, ugyanis a saját biztonságunk forog most kockán. Vizsgáljuk meg a beteg személyek érkezésével tapasztalható kockázatot. Akik ismerik Lampedusát, tudhatják, hogy ott kórház sincsen, úgyhogy az európai közvélemény elől nem lehet eltitkolni, hogy nincs megfelelő egészségügyi ellenőrzés. A leg, az esetek legnagyobb többségében legalábbis ez nem tapasztalható. Ezért az a kérés, az a petíció, hogy a Mare függesszük fel, megalapozott, ugyanis egészségügyi és biztonsági kockázatokról beszélhetünk. Elnök, köszönöm szépen, Borgézi úr! Budél Szabályosz képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy véleményem szerint nagyon jó elképzelés ez, hogy megtartjuk ezt a vitát, hogy a politika és a polgárok hogyan közelítik meg ugyanezt a kérdést. De ha szeretnénk valóban megérteni azt, amit nagyon sokan problémának tekintenek, tehát, hogy a nagy mennyiségben érkeznek bevándorlók Európába, akkor ugyanazt a nyelvezetet kell használnunk. A legtöbb ember, aki Európába érkezik, azért teszi, mert arra kényszerül, nem azért, mert Európába akar jönni. És mivel a világ olyan, amilyen, fel kell készülnünk arra, hogy még többen fognak érkezni Európába. Ha megnézzük, mi történik Szíriában, Iránban, Irakban, azt láthatjuk, hogy rengetegen fognak érkezni Európába, és fel kell készülnünk arra, hogy a nemzeti közi jognak megfelelően lépjünk fel, és menedéket adjunk nekik. Azon kell dolgoznunk, hogy biztosítsuk, hogy igazságosabb legyen a világ. Így módon az emberek ne legyenek kitéve a szegénységnek, persze ettől még nagyon messze állunk azok az emberek, akik menedéket kérnek Európában, a 70%-uk a bizottság válasza szerint be Németország, Belgium, Franciaország, Svédország és az Egyesült Királyságba érkeznek. Svédországban 80 ezer menedékkérő fog érkezni idén, ez pedig a szíriai és az iraki háborúnak köszönhető. Azok, akik menedéket kérnek tartózkodási jogot fognak kapni hosszú távot, mert úgy gondoljuk, hogy a háború sokáig fog tartani. Nagyon örülök, hogy a Lampedusai katasztrófa kérdése felmerült, így módon a polgárok és a média is láthatja, hogy nem csak illegális bevándorlók érkeznek Európába, nagyon örülök, hogy az elnök is ezt kimondta, ugyanis a földközi tengeri régióban történő halálesetek már évek óta tartanak, és nem veszük ezeket elég komolyan nem csupán egyetlen nagy katasztrófáról kell beszélnünk. A polgároknak, a politikusoknak együtt kell ezt a témát megbeszélniük, azokról kell beszélnünk, akik szenvednek és oly közel élnek hozzánk. Ha magas falakat építünk Európa körül, ez nem oldja meg a helyzetet, Minél magasabbra építjük ezeket a falakat, annál többen halnak majd meg a földközi tengeren. Úgyhogy a legális hozzáférés, bejutás az egyetlen megoldás. Rivázi asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Múlt héten e, sajtókonferenciát tartottam, lampedusa probléma volt a téma. Azok a e, számok, amelyeket ott kaptunk, elképesztőek ugyanis több ezren haltak már meg a, föld, a földközi tengerben, több tízezren, ez valódi temetővé vált. Megalapíthatjuk ezzel egy időben, hogy a Frontex nem a valódi megoldás, ami például a határvédelmet illeti, látják, hogy ez Európát úgy jelenteti meg, mintha egy, egy fallal körülvett erőd lenne, és ez nem adja meg, sem a, nem adja meg a politikai problémát, sem az emberi problémát. Mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk a bevándorlást. De most képzeljék el, hogy önök irakiak, szíraiak, most. Most gondolják el, hogy mi a helyzet. Meg akarják védeni a családjukat. Mit csinálnak? Elveszik a fejüket, és elindulnak. És mi mit csinálunk? Európából erődöt, erődöt csinálunk a Frontex kompetenciáit erősíteni kellene. Ol, persze, Olaszország. Olaszországnak nagyon nehéz a helyzete. De mi a helyzet Görögországgal? Jó. Ami a görög jövőbeni görög biztos bejelentéseit illeti, nos, ezek a táborok, amelyeket létrehoznak, fogadó táborok, ezek horrorisztikus körülmények között vannak. De, ez és ezeket meg sem lehet látogatni. Az európai képviselőket nem engedik be. A börtönöket meg lehet látogatni, fel lehet keresni missziókon, de a, ezeket a központokat, menekült központokat nem. Én az Amnesty International jelentését elolvastam. Ez a valódi horror történet. Az Európai Bizottsághoz szeretnék tenni egy kérdést. Hogyha valaki például Lampedusa-ba érkezett, három évig ott marad, az európai pénzeket használják föl, és egy napra 35 e-, eurót kellene, hogy kapjanak ezek a menekültek, de nem kapják meg, e, egyszerűen másra fordítják ezeket a pénzeket. Hogyan ellenőrzik ezt? az európai képviselők nem látogathat el, nem látogathatnak el ezekbe a táborokba, nem kereshetik fel. Láthatjuk, hogy Lampedusában még kórház sincsen, úgyhogy ez nem megoldás, ami pedig a szolidaritást illeti. Most hallottuk, hogy Svédország azt mondta, hogy 8000 irakiért befogadnak. Hát erről van szó. Minden tagállamnak kell mondania egy kvótát, el kell, be kell fogadnia a politikai menekülteket. És most hirtelen sem mindenki visszahúzódik, semmit nem akar. Frontex kompetenciáját erősíteni kell, de a tagállamoknak kell itt cselekedni. Az Európai Bizottságok mondja meg, hogy melyik tagállamok akarják a Frontex kompetenciáját erősíteni. Mert ez nem lehet egyszerűen határellenőrzési ügynökség, hanem az életért is felelős kell, hogy legyen. És ami Európa ad, azt a pénzt, az valóban el kell juttatni a menekültekhez. Thank you very Köszönöm szépen. Kirkosz kollégának szeretném megadni a szót. Köszönöm, elnök asszony. Valóban itt humanitárius válságról beszélünk, és nagyon mélyen érint minket, engem különösen az is, amit az előttem szóló képviselőtársam elmondott. Itt most nem arról van szó, hogy újjal mutassunk hibás, hibát vétőkre. Szíriából sok menekült fog érkezni. Európa valószínűleg nem tud befogadni milliókat, akik válság vagy háború sújtotta övezetekből érkeznek. De nagyon fontos, hogy legyen egy megfelelő politikai irányvonalunk, menekültügyi rendszer, szolidaritás, ezekre mindenképpen szükség van és a legális bevándorlás kapcsán is szükség van intézkedésekre, amelyekkel a gyakorlatban is átültetjük a politikai szándékokat. Ehhez időre van szükség, de mindenképpen szükség van szolidaritásra a gyakorlatban. Lampedusán, a görög szigeteken, hiszen oda is sok, sok ezer embert mentettek ki a tengerből, és még a tél beállta előtt valamit tenni kell azonnal, itt most már nagyon sürgető a cselekvés. Feltettünk egy kérdést Avramopoulos úrnak, aki biztos jelölt menekült ügyekért lesz eh, felelős. Feltettük neki azt a kérdést, eh, hogy eh, a Törökországban menekült emberek folyamodhatnak-e menekült státuszért vagy menedéket kapnak-e ott. Talán az Európai Unió jobban is intézkedni lehetne, lehetne tenni valamit annak érdekében, hogy ezek a, a menekülteket senki ne tekintse illegálisnak. De arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az emberek, akiket kimentenek a tengerből, menekültek, emberek, olyan emberek, akik sokszor csempész bandák segítségével akarnak Európába jutni, emögött ilyen maffiaszerű bűnözői struktúrák húzódnak meg, és ezzel is tisztába kell lennünk. Vannak világos szabályaink, de hát ezeket érvényesíteni kell tudni a gyakorlatban is. És itt nem csak és kizárólag humanitárius kérdésről van szó, hanem nagyon súlyos, komoly gazdasági érdekek is meghúzódnak ebben az egész kérdéskörben. Összességében tehát elfogadjuk azt, hogy természetesen be kell fogadni menekülteket, mi is több ezer embert fogadtunk be, gondoskodunk róluk, de természetesen emellett azért viták is felmerülhetnek helyben, az emberek, a menekültek között is, és hát Európának vannak határai. Itt azonban egy olyan problémáról van szó, amelyet mindenképpen valamilyen módon kezelni kell tudni. Köszönöm, Dali asszony. Köszönöm, elnök asszony. a kezdeném, amit itt hallottam, Rivázi asszony is említette, ez a mediterrán asszimetria. Én máltai vagyok, és őszintén szólva számomra ez különösen fájdalmas. Eh, ez a sziget a földközi tengerben helyezkedik el. Én ott nőttem fel, és ez egy eh, temetővé válik, tehát ez a eh, mediterrán temető, ez az, amit már többen említettek. Tudni kell, hogy miért menekülnek el ezek az emberek. A jövőiket keresik, reményt keresnek. Málta ugye nagyon kicsi ország ez az egyik olyan ország, amely véleményem szerint egyfajta belépési pont a szabálytalan bevándorlók számára, akik tulajdonképpen mindenképpen a legális bevándorlás áldozatai, ugye mi irreguláris, szabálytalan bevándorlásról beszélünk, de hát itt miről is van szó? Szervezett bűnöző bandák visszaélnek ezekkel a sebezhető, kiszolgáltatott emberekkel, az áldozatokkal, elszedik a pénzüket. Sokszor még nem is adnak nekünk olyan hajókat, amelyekkel tényleg eljuthatnának oda, hova menni akarnak. És ez egy olyan dolog, amit, amit szeretném, hogyha megértenének. Ugyanis még egy ilyen kis országban, mint Máltában, vagy Lampedusán, vagy Görögországban, vagy Olaszországban, az ott élők nagyon nagy nyomás alatt vannak, és sokszor úgy érzik, hogy az Európai Unió egyedül hagyja őket, ha magukra hagyja őket, hogy ők oldják meg ezt, ezt a problémát. Otthon, az otthoniak is úgy érzik, hogy egyedül maradtak. Szerintem az Európai Unió és itt az Európai Parlamentnek is foglalkozni kell ezekkel a súlyos kérdésekkel, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor egyre többen érkeznek majd, és egyre többen Eh, adnak utat, eh, vagy eh, engednek utat a frusztrációjuknak és A földközi-tengeri országok felelőssége mellett ez egy összeurópai kérdés. Nem lehet mondani, hogy egyik vagy másik ország, vagy a déleurópai országok egyedül kell, hogy itt megoldásokat találjanak. És ne feledkezzünk meg arról, hogy ugye ma a Lampedusáról beszélünk, de néhány hét évtizeddel ezelőtt több tragédia is történt a földközi tengeren, és ha nem lépünk fel gyorsan, még több tragédia fog bekövetkezni a e, földközi tengeren. Akik e, emberek, akik elmenekülnek, el kell, hogy menekülnek a, meneküljenek a hazáikból, és nekivágnak a kockázatos átkelésnek a földközi tengeren. A e, Task Force, a Mediterrán térség Task Force végre csinál valamit, ezt örömmel hallottam, és kommunikálni kell tudunk az eredményeket is, amelyeket ez a Task Force elért. Én se tudtam, hogy a Mediterrán Task Force minden szempontból már ilyen nagy előrelépést tette, tehát erről az előrelépésről tájékoztatást kell adni. Ma azt is hallottunk, hogy az ember csempészettel is foglalkoznunk kell. Igen, hát rendben van. A a LIBE szakbizottságban valaki beszélt az EASO-ról, és arról, hogy történik fellépés a szervezett bűnözés ellen, de hát itt hosszú távú megoldásokra van szükség. És ne csak tragédiák után beszéljünk ezekről a kérdésekről. Valóban arra van szükség, hogy hosszú távú megoldásokat találjunk. Sokat beszéltünk a Frontexről. Sajnos a Frontex nem jelentett megoldást. Most a Triten név alatt a Frontex Plus útjára indul november elejétől de még mindig nem tudjuk, hogy mennyi országok vesznek majd részt ebben a műveletben, mennyi forrást fordítanak erre, milyen a Triton milyen pénz, mennyi pénzt fog kapni, tehát nincs meg ez az információ. Néhány nappal ezelőtt zajlott le a biztos jelölt meghallgatása, és ott hallottuk, hogy a Triton vagy Triton, ez egyúttal nem csak egy határ misszió lesz, hanem embermentéssel is kell, hogy foglalkozzon megoldásokra van szükség, le kell ülni, ki kell találni, meg kell találni a megoldásokat, hogy az otthon élők is tudják, hogy mi ezeket a kérdéseket európai kérdésnek kezeljük, és nem passzoljuk le ezeket a e, problémákat e, azon országokra, akik hát véletlenszerűen éppen a földközi tengeri, e, rengel, tenger környékén vannak. Elnök, köszönöm szépen. Évi Eleonora, Maria Szúr, Misszi úr, és Szolidát kértek még, még szót. Lezáratom a listát? Le is kell zárnom egyébként, mert eh, még várnak eh, petíció benyújtók. Eleonora először. Köszönöm szépen. Én is szeretném még kiegészíteni néhány megjegyzéssel ezt az eszmecserét ugyanis van még egy pár dolog, amin szintén el kell gondolkoznunk. A Dublini rendelet, a Dublini szerződés nyilvánvalóan elavult, ezt át kell dolgozni. Nem lehet azt mondani, hogy ahova a menekültek először érkeznek, az az ország kell, hogy viselje egyedül az összes terhet. Az egész uniónak fel kell vállalnia a segítséget. Itt valódi nagyon súlyos eh, tragédi, tragédiákkal állunk szemben, és ez minden országot érint, persze különösen, és elsősorban a déleurópai országokat. Eh, és ezek az országok, amelyek egyébként is már a legtöbbet szenvedtek a eh, gazdasági válság miatt is, Észak és Dél-Európa közötti különbségeket nem szabad szem erről tévesztenünk. Itt a jólétben is nagy különbségek vannak, és ezért különösen súlyos terhet ró a menekült ügykezelése a dél-európai országokra. Emellett térjünk vissza az EU alapító atyáihoz. Milyen értékekben gondolkoztak? hogy egy valódi közösséget akartak, nem csak egy uniót, hanem egy valódi közösséget. Ez kell, hogy az igazi üzenet legyen. Köszönöm szépen, Mária úr. Elnök asszony, nyilvánvalóan tudjuk, mennyire fontos ez a kérdés. Itt nem csak Olaszországról, Lampedusa-ról van szó, hanem az egész Európai Uniót érintő e, kérdésről. Sok ezer menekült e, próbál meg bejutni az Unióba, de sok ezer gazdasági menekült is e, ezt tervezi. Ők elsősorban a dél-európai országokon, Görögországon, Olaszországon, Spanyolországon keresztül akarnak bejutni az Unióba. Egyre nagyobb nyomás nehezedik ezekre az országokra. De ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy a dél-európai országokban különösen magas a munkanélküliség, nagyobb a szegénység, Görögországban jelenleg humanitárius válságról is beszélhetünk a megszorító intézkedések, a megszorító csomag miatt, amit ráterheltek Görögországra. És akkor itt szembesülünk még ezzel a humanitárius katasztrófával, százezrével érkeznek Görögországba menekültek, és gazdasági menekültek is. Görögország már nem tud több menekültet befogadni, nem tud menedékkérőknek menedéket adni. Ugyanúgy, mint Lampedusában, nálunk is sok-sok ezeren várnak arra, hogy valami történjen velük, befogadják őket. Tehát igen, szolidaritásra szükség van, de a Dublin 2 rendeletet módosítani kell, hiszen nem lehet hagyni azt, hogy lakosság, létszám, a gazdasági erő figyelembevétele nélkül csak a, az az ország vállaljon fel mindent, ahova érkeznek először a menekültek. Itt közös európai szolidaritásra van szükség, és egy egységes politikával kell kezelni ezt az egész problémakört. Köszönöm, Mici asszony. This is an Köszönöm szépen ezt az érvelést, ezt a vitát már évek óta hallgatjuk és még mindig nem láttam előrelépést vagy eredményt ezen a területen. Ugyanazt a vitát hallgatjuk évek óta ezzel a témával kapcsolatban. Ugye egy évvel ezelőtt Strasbourgban, sőt olyan, mintha tegnap lett volna, Cecilia Malmström jött lefelé a lépcsőn, falfehér volt, ugyanis rengeteg koporsót, fehér koporsót, kis plüsmacikkal a tetején látott Lampedúzában. És történt azóta valami? Szerintem nem. Ugyanazt a témát rágjuk újra meg újra. Nem arról beszélünk, nem egy olyan dologról beszélünk, ami hosszú távra szólna, és feltehetnénk azt a kérdést, hogy hogy van ez a sok milliárd euró, amit afrikai országoknak nyújt az Európai Unió, mire fordítják? Infrastruktúrára, beruházásokra, oktatásra, egészségügyre? A válasz az, hogy nem tudjuk. Mert ha jövőt adunk ezeknek az embereknek, saját hazájuk van, akkor ezek az emberek nem fogják elhagyni az országokat. Ez egy hosszú távú megoldás. Az emberek viszont elhagyják az országukat, hazájukat, ebben az esetben pedig abban akarjuk segíteni őket, hogy biztonságosan megérkezzenek az Európai Unióba. Én magam is máltai vagyok, kolléganőm nagyon jól elmondta, hogy milyen helyzetben vagyunk. Nem csupán apró ország vagyunk, hanem sziget vagyunk. Az embereknek nincs hova menniük akik Máltára érkeznek, nem Máltán akarnak maradni, hanem Európába akarnak érkezni. Azok, akik odaérkeznek hozzánk, nem akarnak ott lenni. És egyetértek azzal a hölgyel, aki azt mondta, hogy ez egyfajta rasszizmus alakul ki az emberekben, amivel egyáltalán nem értünk egyet. Európa semmit nem tett lehet, hogy nem hallottam, de a bizottság semmit nem mondott a felelősség megosztásáról. Igen, nagyon sokaktól hallottam a szolidaritás szót. Egy csupán egy szó. Arra van szükségünk, hogy amikor ezek az emberek megérkeznek Európába, akkor Európa ismerje el, hogy ez a 28 ország problémája, és a 28 országnak is akként kell erre a problémára tekinteni. Mindenki egyetért, mindenki sajnálja, mindenki borzalommal beszél róla, de tennünk kell valamit. Szoledát, te vagy az utolsó hozzászóló a listámon. Először is el szeretném mondani, hogy a fenyegetésekről, illetve vállalkozók támogatásáról nem esett szó, de azért beszéljünk a legkényesebb lényekről, az emberekről, akik borzasztó körülményeket, tragédiákat élnek meg. Azt hiszem, hogy azért is fontos ez a petíció, mert nagyon fontos témáról beszélhetünk, ami sok ezer embert érít. Nem arról van szó, hogy új határokat kell felállítani, és nem szabad összekeverni olyan témákat, mint a háború, az embercsempészet, vagy az emberek nek a nyújtandó menedékjog, erről más területeken kell beszélnünk, mert szerintem ez indokolhatná azt a tehetetlenséget, ami tapasztalható az Európai Unióban a bevándorlás terén, főként a Dél-Európába érkező bevándorlás területén teljesen nyilvánvaló, hogy globális politikára van szükség, hogy az összes Európai Uniós tagállam együttműködjön. Nem szabad megengedni, hogy az Európai Unió déli részén található országokat egyedül hagyják, magukra hagyják ebben a rendkívüli helyzetben. Olyan globális politikát kell alkalmaznunk, ami a fejlesztési együttműködéssel vonat, fejlesztés együttműködésre összpontosít, és azt gondolom, hogy nem arról van szó csupán, hogy nyitva tartjuk ezt a petíciót. Lampedusáról készítettünk egy jelentést egy évvel ezelőtt, de ez nem csak Lampedusát érinti, hanem a többi dél-európai országot is. Elemeznünk kell a helyzetet, kezdeményezéseket hozni és megfelelő politikákat. Azt gondolom, hogy az Libe Bizottságot is be kell vonnunk ebbe a folyamatba, és hogy ők készítsenek egy olyan jelentést, ami akár egy irányelvhez is vezethet, nem csupán egy petíció nyitvatartásáról van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor a Libe szakbizottság folyamatosan foglalkozik erről, ezzel a témával. Én magam ott koordinátor vagyok, úgyhogy pontosan tudom, hogy ezzel foglalkozunk. Ami a szolidaritást illeti ezt a szót annyira gyakran használjuk, mégiscsak nehéz szabályozni a szolidaritást, ugyanis ennek belülről kell fakadnia. A közös európai menedékjogi rendszerben megpróbáltuk az európai szolidaritás fontosságát kiemelni. Az egyik kolléga, aki most kiment a teremből, azt mondta, hogy nem, csak, nem lehet csak Görögországot vagy Olaszországot kényszeríteni arra, hogy elhelyezze a menekülteket. Svédország az az ország egyébként, ahol, ahová a legtöbb menekült érkezik, 80 ezeren idén. Mi is láttuk azokat a koparsokat, amelyeket Csézi asszony említett lampedózával kapcsolatban. De Lampedusai katasztrófa során, amikor 300-an veszítették életüket, 2014-ről beszélünk, 2014-ről tehát 3000-en veszítették idén életüket a földközi tengeren. Úgyhogy valóban ez a tragédia, ez folyamatosan tapasztalható. És az egyetlen megoldás az, ha az embercsempészekkel veszük fel a küzdelmet, és akkor, hogyha legális és biztonságos útvonalakat építünk ki. Nagyon hálás vagyok a bizottság nyilatkozatáért, ugyanis nekem is lehetőségem nyílt arra, hogy meghallgassam a bizottság úgy elnökét, aki maga is felismerte ennek a problémának a jelentőségét, és az elkövetkezendő években mindenképpen kell foglalkoznunk ezzel. Petíciós bizottságként arra kell törekednünk, hogy hogyan tudunk együttműködni az illetékes szakbizottsággal, a LIBE bizottsággal ezzel a területen. A dossziéjukban láthatják a 2011-es delegáció jegyzőkönyvét. Sziciliába és Lampedusába utaztunk, én vezettem azt a delegációt egyébként, kérem olvassák el az arról készült jelentést, és épp ma az Amnesty International éves jelentése ma jelenik meg, úgyhogy kérem, hogy azt is olvassák el. És szem előtt kell tartanunk, nem csupán politikusként, hanem emberi lényként, európai polgárként figyelembe kell vennünk, és el kell gondolkoznunk arról, hogy Európa körülbelül száz évvel ezelőtt kiinduló pont volt. 150 évvel ezelőtt hazámból a lakosság 25%-a elmenekült. A lakosság 25%-a. Ma Európa pedig célkontinens. Meg kell értenünk, hogy minden emberi lény természeténél fogva migráns. Ma a világ lángokban áll, és az emberek igyekeznek elmenekülni saját szakbizottságunk egyedül nem tud erre a problémára megoldást találni. Együtt kell működnünk a parlament egészével, a tanácssal, a bizottsággal, az illetékes szakbizottsággal, úgyhogy ha megengedik, akkor próbáljunk meg egyfajta átfogó együttműködési módot kialakítani a libével. Szeretném felkérni a bizottságot arra, hogy esetleg lezárja ezt a témát. Matthias, parancsoljon! Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Amit elmondott, azt kiegészítve, hadd mondjam, hogy érdemi vitát folytattunk. Ez felmutatja e, azt, hogy milyen összetett a kérdés, és milyen politikai kihívásokkal nézünk szembe, horizontális megközelítésre van szükség. Azok a képviselők, akik szeretnének információt kapni, pontosabb tájékoztatást kapni, természetesen a petíciós szakbizottság titkárságának eljuttatjuk a Task Force-ra vonatkozó dokumentumokat és a májusi jelentést. A múlt decemberi jelentéssel a Task Force befejezte a munkáját, és most értékelésre kerül sor, ezt az elnökséggel végzi az Európai Bizottság, ezért ezt az értékelést majd pénteken fogja bemutatni az olasz elnökség Olaszország a Lampedusai válság után 10 millió eurót kapott az Európai Menekültügyi Alapból 7,9 millió eurót a Frontex erősítésére és 12 millió eurót az Európai Határőrizeti és Visszafordítási Alapból, és ez a 30 milliós eredeti támogatást egészítette ki. Borgézió úr mondta, hogy itt ugye felmerül a, a kriminalitás elterjedése. Nos, az embercsempészet elleni harc a politikai fellépésünk központjában áll. Ez, erre a témára fogunk koncentrálni. Az olasz elnökségi konferenciát is szervez a témában. és szeretnénk, hogyha ez a terület az Európai Regionális Védelmi Programon keresztül lehetne támogatható. Ahogy a bevezetőmben is mondtam, meg, ö, integrált megközelítésre van szükség, és ez azt jelenti, és ezt nem szeretném, hogyha itt függőbe maradna, ez azt is, jelenteni, azt is jelenti, hogy a Frontex nagyon fontos munkát végez. A határvédelem az ember életek megmentését is jelenti. Meg kell vizsgálnunk minden politikai részterületet, amelyek itt szerepet játszanak. Görögország nem a mai petíció témája, de hadd mondjam el, hogy tudom, hogy meg lehet, hogy Görögországban fel lehet keresni a menekültő táborokat. Tudom, az Európai Bizottság küldött már oda delegációt, és tudom, hogy a parlament is Bulgáriával, Görögországgal, Máltával és Olaszországgal frontline stage-en vagyunk most éppen, és erre 60 milliót különítettünk el tavaly év végén, most pedig, ami Törökországot illeti, Ez a bővítési főigazgatóság kompetenciájába tartozik, támogatjuk Törökországot, és nagyra értékeljük Törökország támogatását és segítségét a főleg Szíriából érkező menekültekkel kapcsolatban. Ahogy már említettük, teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy Málta milyen specifikus helyzetben van, az Európai Bizottság 11 milliós sürgősségi alapot nyújtott Máltának. Svédország, Németország, Hollandia, Franciaország és az Egyesült Királyság jelentették már be, hogy hány menekültet tudnak befogadni. Köszönöm szépen, mondja az elnök is, köszönöm. És köszönöm Lelli úrnak, hogy ellátogatott hozzánk, és képviselte a többi petest. Köszönöm az Európai Bizottságnak, és, és most én azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Azért zárjuk le, mert még nagyon sok van még e, olyan petíció, amely ugyan erre a témára vonatkozik. Egyetértenek, hogy lezárjuk ezt a e, petíciót? Nem hallottam semmi ellenvetést. Legalábbis a néppárt egyetért. Köszönöm szépen. Jó. Akkor most ez a helyzet. A petesek elhagyhatják a termet, mert a 9-es napirendi pont következik, ami pedig nem más, mint környezetvédelmi kérdés. A szocialista frakció. Nosotros preferimos azt szeretnénk, hogyha ez a petíció nyitva maradna, addig, legalább addig, amíg megnézzük, hogy hogyan tudunk együttműködni a Libe Bizottsággal, illetve az olasz elnökséggel. Az olasz elnökség jelentését, amíg meg nem kapjuk. Szóval Jó, rendben. Nos, akkor a következő lehet az eljárás akkor lejegyezzük, hogy jegyzőkönyvbe veszük, hogy foglalkoztunk ezzel a petícióval. Legalább tíz más olyan petíció van, amely ugyanehhez a témához kapcsolódik. Az én javaslatom továbbra is az, hogy ezt a konkrét petíciót zárjuk le, 1909 0359 illetve elnézést, 1596 per 2012-es petíciót. Van még számos olyan petíció, amely ugyan ezt a témát fedi le. Le lehet ezt zárni? Úgy látom, hogy mégsem. Kedves kollega, ez nem jelenti azt, hogy a lampedusai témát lezárnánk, vagy a menekdékesek kérdését, vagy a menekültek kérdését. Ezt a konkrét petíciót zárnánk le, nagyon sok más petíció van, ami ugyan erről a témáról szól, ugyanezzel a témával foglalkozik, amelyek még sokkal aktuálisabbak. Ezek régi petíciók, most térjünk rá a következőkre, a Lampedusáról, Spanyolországról, stb. petíciókra. Előre kell lépnünk, mert különben soha az életben nem lábolunk ki a petíciók tengeréből. Jó, egyetértenek ezzel? Elnök asszony, engedje meg. Igaza van, hogy ezeket az egyes petíciókat le lehet zárni, de a többi kérdés nyitva marad. Hogyha a kollégák egyetértenek ezzel, mert még válaszokat várunk. Különben egy helyben toporgunk, és nem lesz megoldás. Yo estaría de acuerdo siempre cuando una... Egyetértenék ezzel, ha valóban konkrét kezdeményezéssel érnünk azzal kapcsolatban, hogy mit fogunk tenni. Ugyanis a Libevel való együttműködésről beszéltünk, de semmi konkrétumot nem mondtunk. Mi konkrétumokat szeretünk, és ha meg lesznek a konkrétumok, akkor dönthetjük el, hogy lezárjuk-e a petíciót, vagy sem. Mrs. Vajan? Vajan asszony? De acuerdo. Teljes mértékben egyetértek kolléganőmmel, ugyanis általában az eljárás az az lenne, hogy különböző petíciókat közösen kezelünk, hogyha egyes petíciókat lezárunk, másokat meg nem, akkor az eljárást meg kell változtatni, a koordinátorok ülésén tudjuk ezt csak megbeszélni. Természetesen úgy gondolom, hogy itt nyomonkövetésre van szükség legalább. Hogyha pedig meg akarjuk változtatni az eljárás, akkor ezt először meg kell beszélnünk. No, what I, what I'm... Nem, én azt próbáltam most megértetni mindenkivel, hogy annyira sok petíciónk van ugyan erről a témáról amelyekkel foglalkoznunk kell, úgyhogy semmit nem, semmi értelmét nem látom annak, hogy ez a konkrét petíció nyitva maradjon. Ha, gar- ha önök szerint ezt még egyszer napirendre kellene tűzni, és ugyanezeket az embereket meghívni még egyszer? Ezeket az embereket meghívtuk, és nem jöttek el. Péter, mit javasolsz? Én értem az elnök asszonyt, talán a kompromisszum az lehetne, hogy azt mondjuk, hogy a petíciókat nyitva hagyjuk, de ezzel nem jelenti, ez, ez önmagában nem jelenti azt, hogy újra napirendre kell tűzni a szakbizottsági ülésen. Várjuk a, az információkat az elkövetkezendő napokra. Az, hogy nyitva hagyjuk a petíciót, ez nem jelenti azt, hogy újra napirendre kell tűznünk. Ez az elnök és a koordinátorok feladata eldönteni, hogy melyik petíciót tűzünk napirendre. Én értem az elnök asszonyt. Igen, most már jó lenne egy kicsit előbbre lépni és lezárni bizonyos petíciókat, de azért hogyha megállapodnánk abba, hogy nyitva lehet hagyni, de nem kell újra napirendet tűzni, akkor ez oké, okay, rendben lehetne. Láthatjuk ugyanis ezt a problémát, hiszen ugyanazokkal az információkkal rendelkezünk. Nyilván mindenki meg akarja oldani a problémát, inkább bizalmi kérdésről van egy szó. Szerintem hagyjuk nyitva a petíciót, de ne tűzzük újra napirendre. Jó, van információnk az Európai Bizottság részéről. Megpitattuk a kérdést, a petenseket meghívtuk hogyha folytatni akarjuk, ha továbbra is nyitva akarjuk eh, hagyni ezt a petíciót, eh, eh, de több, és le nem zárjuk, akkor csak annyit szeretnék mondani, hogy több száz petíció vár még ránk. Jó, önök azt kívánják, hogy hagyjuk ezt nyitva. Szerintem ez nem jó ötlet. Én láttam ugyanis, hogy mennyi függőben lévő petíció van, nyitva hagyhatjuk ezt a, ezeket a petíciókat Leli úr petícióján kívül, és akkor majd mm, megnézhetjük, hogy hogyan lehet együttműködni a Libével, más bizottságokkal és más elnökségekkel. De szerintem ez követni fog bennünket. Én nem javaslom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, ezeket a petíciókat. Én látom, hogy láttam az aktákat a koordinátorok ülésén és bilaterálisan azt mondják a kollégák, hogy próbáljuk meg minél több petíciót lezárni. És amikor én az ülésen azt javaslom, hogy zárjuk le a petíciót, akkor meg nem működik. Jó, akkor döntsük el. Jó, hát akkor nyitva marad. Leli úr petícióján kívül a többi nyitva marad, és akkor most tényleg rá kellene térni. 9-es pont. Környezetvédelmi kérdés, ez egy nagyon hosszú lista. Vidal Martin van itt velünk, és az ő vele készült felvételt fogjuk megnézni. Úgyhogy kérem, nézzék meg a filmet. Vidal Martín, soy presidente de la SECAC, una entidad científica dedicada a la investigación de ballenas y delfines. Ja. A nevem Vidal Martín, és a CETEK vizsgálatával foglalkozó társaságnál dolgozom a Kanári-szigeteken, a tengeri ökoszisztémát vizsgálom. Nem tolmácsoljuk, mert rendkívül rossz a hangminőség, ezért a tolmácsok sajnos nem tudnak dolgozni. atípicos ejercicios relacionados con la celebración de maniobras navales. Durante estos ejercicios navales, pues estos animales encallaban en la costa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 túl későn kaptuk meg ezt a felvételt, és nagyon rossz volt a hangminőség, úgyhogy a petíció szeretném kérni. Itt van? Üdvözöljük szeretettel. Érdej, jag ger dig ordet Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm a képviselőknek a meghívást. Nagyon köszönöm, hogy újra meghallgatnak minket egy olyan témában, ami nagyon fontos, nem csupán a Kanári-szigetek szempontjából, és nem csupán a spanyol állam szempontjából, hanem ez gyakorlatilag a világ szempontjából jelentős kérdés. Olyan témáról beszélünk, ami demokratikus jelentőséggel is rendelkezik, ugyanis arról van szó, hogy a Kanári-szigetekért felelős egyesület 2000 14, illetve a társadalom 2014-ben az utcára vonult több alkalommal, ugyanis nem értettünk egyet az olajkutatással kapcsolatos tevékenységekkel, és július 7-én pedig egy héttel azután, hogy jóvá hagyták a kormányban, a spanyol kormányban a környezeti hatásvizsgálatot, több mint 300 ezeren vonultunk utcára a Kanári-szigeteken. Elutasítottuk ezt a Kanári-szigeteki hatóság számos alkalommal tapasztalhatta ezt, és jóvá hagytak olyan megállapodásokat, amelyekkel arra kérték fel a spanyol kormányt, hogy töröljék el az olajkitermelő tevékenységeket, illetve olajkutató tevékenységeket az úgynevezett kabildó rendszeren keresztül számos szigetnek van képviseleti lehetősége, de itt most elsősorban lanzarote térről és Forteventúráról beszélünk. A közösség, a tudományos közösség világszerte szolidárisan lépett fel a Kanári-szigeteki közösségek kapcsolatban. És el kell mondanom, hogy elsősorban olyan jelenségről van szó, ami nem csupán a Kanári-szigetekre vonatkozik, hanem egész Spanyolországban, hanem mindannyiunkat érinti, ugyanis a legnagyobb jelentőségű biodiverzitás szempontjából legnagyobb jelentőségű tengeri környezetről beszélhetünk. Olyan kérdés ez, amiről szerettünk volna önökkel beszélni, és szerettük volna tud, szeretők vannak, hogyha önöknek erről van tudomások. A Kanári-szigetek 4500 kilométerre van Brüsszeltől, meg lehetősen jelentős turisztikai célpont, ugyanis több mint 200 millióan érkeznek oda évente, szerintem, illetve több mint 12 millióan érkeznek oda évente, azt gondolom, hogy ez azért eléggé nagy jelentőségű turizmusnak tapasztható. Két millióan élünk ott a Kanári-szigeteken, 12 millióan látogatnak oda évente. Kivételes jelentőségű természeti örökséggel rendelkezünk. Négy nemzeti parkunk van a kanári szigeteken azaz 6500 kilométerről beszélünk, ehhez pedig 144 védett természeti terület is csatlakozik a különböző kategóriákon belül. Több mint 44 százaléka a szigetvilágnak rendelkezik valamilyen védelmi intézkedéssel, azon túl pedig, hogy a Natura hálózat és nagyon sok közösségi jelentőségű területen rendelkezik, illetve különleges védelmi területtel, például azért, mert madár élőhely. La Comera sziget, vagy Tenerife sziget, illetve számos egyéb sziget az ENSZ programjai keretében természetvédelmi jelentőségű területnek minősül. Tehát ez alapvető fontosságú kérdés környezetvédelmi szempontból, illetve demokratikus szempontból is. Ugyanis az állampolgárok akaratának figyelmen kívül hagyása, az intézmények akaratának figyelmen kívül hagyása és a természeti örökség megsértése, ami sokkal messzebb megy annál, mint hogy most állampolgárok ott élnek. A polgárok nagy örömmel utaznak oda, hanem itt e, elsősorban nemzetközi szolidaritási kérdésről van szó. Szóval azt is már elmondtuk, hogy az elmúlt két évben a Kanári-szigeteki polgárok kivonultak az utcára, de a Baleár-szigeteken is, Valenciában, Madridban, Barcelonában, Bilbaóban, Sevillában, Londonban, Párizsban, Berlinben, New Yorkban az utcára vonultak és támogattak minket. Ez az olajkutató projekt, amit a spanyol kormány, a néppárti kormány szeretett volna elhallgatatni, és a Repsol, ami el akarja pusztítani a természeti örökségünket, tudják, hogy ezt nem rejthetik el, ugyanis pontosan tudjuk, hogy hol működtek a 90-es években, ugyanis ez dokumentálták, például a kolumbiai Amazónia térségben, Bolíviában, Argentínában borzasztó pusztítást végzett a Repsol az olajkutató tevékenységekkel. Több mint 12 millió polgár látogat el hozzánk, tehát ez egy olyan társadalom, a Kanári-szigeteki társadalom mindig szem előtt van. Tudjuk, hogy a természeti értékeink is lehetővé tették számunkra, hogy láthatóak legyünk. Az Európai Parlament a Petíciós Bizottsággal, a különböző állampolgári szervezetek, illetve önkormányzatok is már a bizottsághoz több petíciót nyújtottunk be. Most pedig, hogyha megengedik, szeretnék néhány új hírt elmondani önöknek, ami fontos lehet. Ez ugyanis január óta következett be, amióta itt január 21-én itt jártunk, olyan dolgok ezek, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság képviselője, felelőse, próbálja meg értelmezni, hogy a valóságban milyen események történtek. Akkor januárban még nem volt természeti hatásvizsgálat. A természeti hatásvizsgálat hiánya ugyanis a közösségi vívmányok megsértése, hiszen ez a közösségi, az alapvető közösségi vívmányok részét képes, képezi. Önöknek, képviselőknek tudniuk kell, hogy a bizottság egy nagyon fontos kérdést figyelmen kívül hagyott. Márciusban, 2013 márciusában a Repsol vállalat a környezeti szervezeten keresztül egy eh, előzetes jelentés dokumentumot adtak ki a partvidék fenntarthatóságáról, és egy dokumentumot dolgoztak ki, ami előzetese volt a hatásvizsgálatnak. Júniusban, 2013 júniusában kapták meg, kevesebb, mint 40 napon belül egy meglehetősen bonyolult, részletes hatásvizsgálatot adott át a Repsol a környezetvédelmi szervezetnek Július 29-én történt ez, tehát kevesebb, mint 40 napjuk volt rá. Egészen elképesztő, hogy hogyan lehetnek ilyen érzéketlenek, hogy a vállalatnak dolgoznak, nem pedig a közérdekért. De nézzük csak. Augusztusban a köz elé tárták ezt a környezetvédelmi hatásvizsgálatot. Öt petíciós volt itt, ezt megbeszéltem a többiekkel, akik átadták nekem a felszólalási idejüket, úgyhogy ha megengedik, akkor én magam fogom kihasználni ezt a felszólalási időt. Ezzel egyetért az elnök asszony? Rendben lesz ez így? Igen, köszönöm szépen. Tehát a közelé tárták ezt a hatásvizsgálatot, de tudniuk kell, hogy a konzultációs időszak lejártával februárban 2014. februárjában a Környezetvédelmi Igazgatóság azt kérte a Repsoltól, hogy egy újabb hatásvizsgálatot nyújtson be. Mi az első folyamatban részt vettünk, ezt a bizottság nem tudja egyébként, ezért fontos tudniuk, hogy az általuk elvégzett értékelés nem teljesen részletes, ugyanis az Környezetvédelmi Értékelő Bizottság egy 37 dokumentumból álló listát kért a Repsolból, ugyanis önöket nem tájékoztatta erről a spanyol kormány, májusban pedig tájékoztatták őket különböző dokumentumokról, amelyet a bizottság nyújtott be. Azt se tudták, hogy júliusban az Energiapolitikai Igazgatóság újabb dokumentumról ról értesített minket, és nem volt meghallgatás sem az intézmények, sem az állampolgárok nem hagyták jóvá ezt a környezetvédelmi nyilatkozatot, hatásnyilatkozatot. Azonban március, 2012 márciusában már megkezdődött az olajkutatás a Kanári-szigeteken. Tudják-e önök képviselők, hogy arról beszélünk, hogy Lanzarote és Fuerteventura világszinten a legfontosabb a cetfélék jelenléte szempontjából. Több mint 80 faj ért él itt, és az egész világon látható, érzlelhető fajok 30%-a megjelent már a környezetünkben. A bizottság arra kötelezte a spanyol kormányt, hogy egy új javaslatot terjeszem be a tengeri térségek védelmével kapcsolatban. 2009-2013 között egy projekt keretében közösségi jelentőségű területeket javasolt. Kanári-szigetek esetében 2011 nyarán, amint a kutatói társaság, ez a SZEKA, amit említettünk a korábbiakban is, a Környezetvédelmi Minisztérium asztalára tettek egy javaslatot, amelyben megállapították, hogy annyira rendkívüli biodiverzitási értékkel rendelkezik ez a terület, hogy a védelmi zónává kell ezt nyilvánítani. A bizottság ezt elfogadta. Tehát ugyanakkor viszont ezt nem egy eh, királyi rendeletet hagytak jóvá, a bizottság pedig félrenézett. A bizottságnak ezt ki kell vizsgálnia, ezt a királyi rendeletet, amelyben engedélyezték az olajkutatásokat a környezetvédelmi hatásvizsgálat nélkül. Tudják-e, hogy az olajkutatások területének 80%-a ezen a területen, ezen a védelmi területen található? Ezért nagyon fontos, hogy önök is tudjanak erről. Ez azt jelenti, elnökasszony, hogy nem tehetjük, nem engedhetjük ezen a területen, hogy ahogyan a javaslat eredeti formájában létezett a környezetvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó javaslat, ugyanis megsértik ezzel a rendkívüli közösségi jelentőséggel rendelkező területeket. Nagyon konkrétat konkrét dolgot szeretnék mondani, a parlament nem nézhet félre, nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a jogsértést. Ha Kanyete úr, aki környezetvédelmi miniszter volt Spanyolországban, és olajérdekeltségei miatt összeegyeztethetetlen a pozíciójával, ő maga is rendelkezik rendelkezik ö, olajkitermelési érdekeltségekkel a Kanári-szigeteken, és jóvá hagyták ezt a projektet. Tudja-e ön, elnök asszony, hogy a bizottságnak négy, illetve öt közösségi jelentőségű asszony az a helyzet, hogy a petíciós bizottságnak fel kell szólítania elnök Hernández úr, elnök Elnézést kérek, nem a biztos jelöltről beszélünk itt ma, hanem az ön petíciójáról, úgyhogy kérem, maradjon a témánál. Rendben, rendben, elnézést kérek, de teljesen egyértelmű kapcsolat állt fenn ezzel a folyamattal. Ezért akartam megemlíteni, ezt a valóságot, elnök, kérem, hogy fejezze be, mert vannak más hozzászólók is a listámon hogy elnézést kérek, akkor most azonnal abba hagyom, tehát arról van szó, hogy szeretném tudni, azt kérjük a petíciós bizottságtól, hogy az Európai Bizottságtól elnézést kérek, ilyen tempóban nem lehet tolmácsolni hogy alkalmazzák a közösségi jogot annak érdekében, hogy a kockáztatott értékeket védjék, amelyeket ez az intézmény is véd. És a, egészen addig, amíg meg nem kapják a tudományos dokumentumokat, amelyeket az olajfúrásokkal kapcsolatban terjesztettek be, az EU, a spanyol ipari minisztérium, illetve a Repsol nemzetközi olajkitermelő társaság egy új kitermelési kampány kezdődik meg. Köszönöm. Thank you very much. Now I have two videos. Köszönöm szépen. Két videó szerepel a napi renden. Natasha Aguiar az egyik, és itt lesz tolmácsolás, ha nem tévedek, úgyhogy hallgassuk meg ezt rögtön. Natasha Meliának hívnak. Natasha Aguilárnak hívnak. Netes hívnak. Bioakusztikai kutatással foglalkozom a Lagunai Egyetemen 2006 óta. USA-ban, Olaszországban, Írországban, Új-Zélandon is dolgoztam, és elsőban tengeri emlősök védelmével foglalkozunk. Különösen érzékeny területen, tengeri területeken vizsgálódunk, és nagyon fontos a körny, megfelelő környezet ahhoz, hogy ne pusztuljanak el ezek a tengeri emlősök. A Kanári-szigetek Lanzarote különösen fontos ilyen érzékeny terület, és ez nincs messze a Repsol attól a területtől, ahol a Repsol végzi az olajkutatásokat. Itt vizsgáltuk, hogy a szerdinkus mozgások, amit a Repsol tevékenysége okoz, milyen káros hatásokat okoznak az élő tenger élővilágára, a tengerben élő emlősökre. Itt megvizsgáltuk a fúrópontokat, és most már tudjuk, hogy igenis a projekt okozza az észlelt káros hatásokat. Itt mély és mély vizekben is folynak a fúrásokat, itt vannak korálzátonyok ezen a területen, és itt láthatunk különböző állatfajtákat, teknősöket, azután tonhal és delfinek sok emlős, sok tengeri állat él ezen a, ezekben a vizekben. delfinet, delfinet, delfint látnak ezen a képen, őt is különösen veszélyezteti, amiatt történik, és a Kanári-szigetek a, gyakorlatilag azon kevés helyek egyike, ahol még élnek ilyen állatok. A Repsol környezeti hatás vizsgálat vizsgálatot végeztetett, és több megalapítást tett. Az egyik nézték az akusztikus hatást, a fúrások következtében kialakult hatásokat, de viszont nem vették figyelembe a teljes területet, ahol ilyen akusztikus hatások érvényesülnek, és figyelme kivagyták a konvergencia zónákat. Ezek olyan zónák, ahol a hanghullámok összeadódnak. Mexikai öbölben is ilyen szezmikus pulzálás is okozta az akkori katasztrófát. Itt is 12, 2 kilométeren mértük ezeket az akusztikus hullámokat. Még egy fontos dolog a kemikus toxicitás a fúrások környezetében. A környezeti vizsgálat csak egy 500 méterrel a fúrási pont körüli területet vizsgál, de itt akár 5-90 kilométeres területet kellett volna vizsgálni. Ez azért is fontos, mert a fúrásnak nagyon káros hatása van a faunára, gerinctelen állatokra. Ezeket a hat hatásokat is kellett volna vizsgálni, de erre a környezeti hatásvizsgálat nem tért ki. A harmadik, harmadik fő nagy hiba az volt, hogy nem mérték fel annak a kockázatát kellőképpen, hogy ezek a fúrások a víz szintet is befolyásolni fogják. A Repsol projekt kapcsán eh, szénhidrogénok eh, eh, fúrása során a, megfigyelték a víz szint jelentős megváltozását a fúrások környezetében. A spanyol környezetvédelmi minisztérium már kijelentette, hogy a Repsol környezeti hatásvizsgálatában alábecsülték egy esetleges baleset által jelentett kockázatokat. Itt látszik ezen a képen is egy modellezték azt, hogy milyen hatása lehetne egy esetleges balesetnek a flórára, a faunára. Sok-sok évvel a baleset után is nem térne vissza az élővilág. Ugyanezt történt gyakorlatilag a mexikai jövőben és az ottani baleset után, és most ez várna a Kanári-szigetekre is. Ezért kérjük önöktől, hogy vizsgálják meg ezt az ügyet, és köszönöm a figyelmüket. Nos, a, nincs már túl sok időnk, úgyhogy azonnal megadom a szót a bizottságnak, Daniel Fernández Gomez következik. Ah, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerettem volna először is azt pontosítani, hogy itt a szakbizottság előtt a Környezetvédelmi Főigazgatóság képviseletében jelente meg, ezért a az előadásom a vizsgálatokra fog korlátozódni, amelyeket a főigazgatásunk végzett a Európai Uniós jog szabálytalan alkalmazása témájában. Hogyha megengedik, Likman úrnak fogom megadni a szót kollégámnak, aki az energiaügyi főigazgatóságot képviseli, ő fogja a következtetéseit a szakbizottság elé tárni. En, muy bien, en A korábbi megjelenések során itt a petíciós bizottságban megkaptuk a petíciókat, illetve különböző panaszokat. Az Európai Bizottság egy vizsgálatot kezdeményezett az e-pilot keretében, amelyben megpróbálta megállapítani, tisztázni, hogy megfelelően alkalmazták-e az Európai Uniós jogot a környezetvédelmi témakörben a spanyol hatóságok részéről illetve tájékoztattuk a petíciós bizottságot arról is, hogy amint összegyűjtöttük a kért információkat a spanyol hatóságoktól, és megvizsgáltuk a rendelkezésre álló információkat, a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az adott pillanatban nem lehetett megállapítani azt, hogy megsértették az Európai Uniós jogot, hiszen az adott pillanatban a projekt még hatás, környezeti hatásvizsgálat tárgyát képezte, és még nem adtak meg semmiféle engedélyt a projekt megkezdésére. Időközben az Európai Bizottság megkapott olyan információkat, amelyek szerint a környezeti hatásvizsgálat folyamata lezárult, az engedélyt megadták. Ez azt jelenti, hogy illetve nem feltételezi, hogy módosítjuk a vizsgálat következtetéseit, azonban szerettük volna arról is értesíteni önöket, hogy a bizottság időközben rengeteg panaszt kapott, amelyben különböző kérdéseket vetettek fel, amelyek hasonlók ahhoz, mint amelyeket a petíciósok terjesztettek be az előző hozzászólásokban. Ezeket a panaszokat a bizottság irányába fogalmazták meg ezeket, még, ezek még feldolgozás alatt állnak, úgyhogy következtetéseket nem tudok említeni, de nagyon röviden szeretném elmondani, hogy a panaszok elemzése lezárult, és a bizottság meg kell, megfelelően fogja értesíteni a panaszosokat és a petíciós bizottságot egyaránt, amint meg lesznek ezek a konkrét következtetések. Köszönöm, elnök azt. Mr. Ligman. Köszönöm szépen, Ligman úr, az DG Energy részéről. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Az Energia Főigazgatóság nevében szólnék. Az elmúlt időszakban több panaszt kaptunk, amelyek arra vonatkoznak, hogy egy 1994-es irányelvet, 22-es számú irányelvet megsért ez a projekt, amely a szénhidrogén kinyerésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik. Ez az irányelv, ennek a lényege az, hogy engedélyt az engedélyeket csak nem diszkriminatív eljárás során szabad megadni, hogy senkit ne érjen diszkrimináció. A az pályázati kiírás feltételei objektív és átlátható, objektívek és átláthatóak kell, hogy legyenek. Itt mi kapcsolatba léptünk a spanyol hatóságokkal is, és a, a vizsgálataink azt mutatják, hogy az irányelvet nem sértették meg, legalábbis erre nincs bizonyíték. Éppen ezért a panaszokat lezártuk, a panaszosok tájékoztatása után. Részemről ennyit tudok mondani. Okay, now I'm, I'm happy. Köszönöm szépen. Akkor most a kollégáknak fogom megadni a szót. López Aguilar képviselő. Gracias, señora presidente. Köszönöm, elnök asszony. Azért jöttem el, hogy a szocialista frakció, illetve a szociáldemokrata frakció képviseletében szóljak fel, és támogassam azt a petíciót, amelyet az előbbiekben hallottunk itt élőben, ugyanis tulajdonképpen a petíciós bizottságnak a lényege az, hogy a civil társadalmat képviseljük, a polgárokat képviseljük, a nem kormányzati szervezeteket, az érdekelt feleket, amelyeket valamilyen téma érint, ami érinti ugyanakkor az Európai Unió hatásköreit is, január 21-én itt jártak, akkor is egyértelműen elmondtam, hogy a szocialisták támogatják a petíciósokat, amelyek nem kormány, akik nem kormányzati szervezeteket, polgári, környezetvédelmi szervezeteket támogatnak illetve képviselnek, akik egy rendkívül kényes, sebezhető tengeri zóna védelméért lépnek fel, és az európai érdekek védelméért nem csupán a környezet tehát szabályozó irányelvekről van szó, a legutóbbi a 2011-es kitermeléssel kapcsolatban, hanem a természetes élő helyekre vonatkozó irányelv 1992-ből, amelyre utaltak itt is ez is sérelmet szenved. Ezt az irányelvet is érinti. Európai jogszabályokról van szó, tehát egy olyan élővilág védelméről ennél a rendkívüli tengeri zónánál, amelyben a cetfélék legnagyobb létszámban, illetve legnagyobb változatosságban vannak jelen. Legalább 30 különböző cetfaj él, ír, él itt különböző bálnafélék, delfinek, akár mélyvízi állatok, abból a 84-ből, amelyet az egész bolygón nyilvántartásba vettek. Tehát egy olyan jelentésnek lehettünk szemtanúi, beszámolónak lehettünk szemtanúi, amelyet különböző kiválósági kampuszok, különböző tudós közösségek támogatnak, olyan közösségek, amelyek a CET félék vizsgálatával foglalkoznak, például a Lalagónai Egyetemen. Az ed úgy tűnik, hogy az eddig kapott jelentések alábecsülték a az olajkitermelő tevékenységek káros hatásait, illetve a fúrások káros hatásait, hiszen ezek szeizmikus hatásokkal is rendelkeznek, illetve szennyező anyagokat bocsájtanak ki, véletlenszerű balesetek történhetnek, amelyek szintén károsítják a tengeri környezetet. Rendkívül súlyos baleseteket tapasztalhattunk, ott volt például a Deepwater Horizon a mexikói öbölben, ami egyértelműen bizonyította, hogyha nem ellenőrizzük megfelelően az olajkitermelő tevékenységeket, az rendkívül súlyos hatással lesz a környezetre, az emberek egészségére, mégpedig tartós hatással. Egyértelművé váltak tehát azok az állítások, amelyeket itt hallhattunk, hogy mennyire nem összeegyeztethető az, aki ne eddig mezőgazdaság, illetve környezetvédelmi miniszter volt, egyértelműen konkrét részesedéssel rendelkezett olajkitermelő vállalatokban, a biztos jelölt meghallgatásán is szóba került ez. A spanyol kormány részéről beszámolókat kaptunk, jelentéseket kaptunk, de mégiscsak ezeket a Repsol diktálta, a Repsol érdekei diktálták. Megváltoztatták a közösségi jelentőséggel rendelkező területek konfigurációját azért, hogy a Repsol kitermeléseket végezhessen. 2011-ben módosították ezeket a területeket, érdekes módon 2012-ben megkezdődtek az olajkutatások. Az érintett és fenyegetett fauna pedig elszenvedi ennek a következményeit. Érdekes módon a Repsol jelentéseit vették figyelembe, nem pedig a független tudósok jelentését. A környezetvédelmi minisztérium is készített erről egy jelentést, de ne, felej, ne felejtsük el, hogy elsősorban a cetfélék védelméről szól ez a történet, és a Környezetvédelmi Minisztérium tudományos jelentésének javaslata ellenére csökkentik a környezetvédelmi jelentőségű területeket azért, hogy a Repsol kitermeléseket végezhessen. Itt nem csupán titkos tevékenységről beszélhetünk, hanem elsősorban arról, hogy gazdasági érdekeket vettek figyelembe a környezeti érdekek helyett. A Kanári-szigetek társadalma az utcára vonult, a Kanári-szigetek kormánya is mindent megtesz, a petíciós bizottságnak pedig itt az a dolga, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva, támogassuk a petíciósok kérését, a tudományos jelentésekkel kapcsolatban, ezek a kiegészítő tudományos jelentések, amelyeket a környezetvédelmi hatóságtól kaptunk. Ezek fényében tehát a szocialisták támogatják, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva. You being my previous chairman in Nos, ön volt a Libe szakbizottság elnökek az előző tudományzási ciklusban, és én tag voltam. Na most azt kellett volna tennem, amit ön tett akkor, de nem használtam a kalapácsot. Rivázi asszonynak adom meg a szót. Kérem, ne beszéljen olyan hosszan, mint López Aguilar. Merci, je vais essayer d'être euh, plus brève. Köszönöm szépen, próbálok rövidebben fogalmazni. Hát, hogy egy kicsit reményt adjak önöknek a Kanári-szigeteket illetően, Purkuaporkeró szigetnek ugyanez volt a sorsa a földközi tengerben, és ott sem volt meg az engedély e, ezen fúrásokra. Úgyhogy hatalmas mobilizációra van szükség, de ezzel el lehet érni azt, hogy egy kormány ne adja meg az engedélyt. Van erre remény. Amikor én láttam ezt az anyagot, és itt az Európai Bizottsághoz fordulok, a az MV főigazgatóság nem igazán mondott érdemben semmit. Hogyha nem védik meg a közösségi érdekterületeket, és most erről van szó, most itt látjuk, hogy a, perimi, a ennek a múlt cég itt fellép, és ön, ha önök nem óvják meg ezt a területet, a Habitat 2000 programot, stb., akkor ki fogja ezt megtenni? A probléma lényege tehát az, hogy a, az ENVI főigazgatóságon belül úgy látjuk, hogy azt kellene megnézni, hogy az Európai Bizottság, amikor megnézték az EPSZO tanulmányt 40 nap alatt, tették ezt meg, azt kellene csinálni, hogy egy új tanulmányt kérjenek, egy részletesebb tanulmányt, amely ezt a probléma egészét felveti. Ha önök ezt nem teszik meg, akkor ki fogja megtenni? Kanyete. Kanyete vár ránk, mint biztos, ő lesz a klíma és energia biztos ő volt a környezetvédelmi miniszter annak idején, aki a, a királyi rendelet jóváhagyásában részt vett, és őt, őnek ugye tettünk föl kérdéseket az érdekkonfliktusokkal kapcsolatban, az olajiparban közvetlenül érdekelt, tehát ő nyilván nem fogja ezt megtenni. Nem nem mondta azt, hogy, hogy több tanulmányra van szükség, tudnunk kell, hogy hány fúrást terveznek. Azért itt választásokra került sor. A választók azt várják, hogy megóvjuk őket Spanyolországban is, a Kanári-szigeteken is, a Lengyelországban is. Hogyha örök nem ragaszkodnak ehhez, akkor ki? Hát legyenek, legyenek elvárásaik, ami az információt illeti, ez nem történt meg, ami a környezetvédelmét illeti, mert hogyha holnap ö, olajfoltokra kerül a sor, és ez ilyen volt már, akkor hirtelen turisztikai szempontból, gazdasági szempontból mindennek búcsút mondhatunk, lehúzhatjuk a rolót. Ez nem csak Spanyolországot fogja érinteni, hanem Franciaországot is, és a földközi tenger térségét általában. Úgyhogy azt gondolom, hogy valóban európai dimenziója van ennek a problémának végeredményben. Én azt kérem, hogy az Európai Bizottság egy új tanulmányt kérjen, amely részletesebb, átfogóbb, minden fontos témát felvet, azokat is, amelyeket az EFSZOL kihagyott, és valódi európai dimenziót kölcsönözön ennek a problémának hogyha önök az Európai Bizottság nevében ezt nem teszik meg, akkor holnap akkor nem X-en fognak frontnacionált választani és elfordulni Európától, hanem az egész, az egész európai polgárság. Az közérdeket kell itt védeni, nem pedig az olajbárok érdekeit. 2015. decemberében Párizsban egy klímakonferencia lesz. További foszilis energiaforrások kitermeléséről gondolkodunk, és és további fúrásokról? Na de hát a Lanzarote sziget kiváló a megújuló energiaforrások szempontjából, és ezen, ezen az, ebbe az irányba kellene elfordul, elmozdulni. Négyen szeretnének hozzászólni, le kell zárnunk a napirendet, illetve a hozzászólók listáját, már most lejárt az időnk, Valina asszony. Módis Szebályos, Szebászta, és Mártól lesz az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, ahogyan már nagyon sok dolog elhangzott, röviden fogok szólni, ugyanis egy kicsit már a teljes folyamatról beszéltünk, de szeretnék köszönetet mondani úgy a Kanári-szigeteki társadalomnak, mint a petíciósoknak és az összes mozgalomnak, ugyanis valóban azon a vidéken nagyon nagy aggályt okoznak a projektek környezetvédelmi szempontból, és ezt nem viccből mondom sürgősen szükség van arra, hogy vizsgáljuk meg, hogy hogyan sértettek meg egyes irányelveket, nem csak a habitat irányelvet, hanem a környezetvédelmi hatásvizsgálatról szóló irányelvet is, ugyanis a az olajkitermelések, illetve olajkutatások összeadódó hatását nem vették eléggé komolyan. Nem veszik figyelembe a közösség környezetvédelmi információhoz való hozzáférési jogáról szóló irányelvet. Szeizmikus kockázat van, olyan kockázat merült fel, hogyha Lanzarote és Fuerteventura elszenvedi ezeket az olajkiömléseket, akkor több százezer ember marad tiszta víz nélkül. nem tudom, majd önök ebben segítenek nekem, hogy helyes-e, hogy az akkori környezetvédelmi miniszter, aki olajvállalatokban érdekelt, az most biztos jelölt. Igenis, érdekellentét áll fenn, összeegyeztethetetlenség áll fenn. A bizottság szerepét igenis meg kell vizsgálni, ugyanis fontos, hogy a tudományos beszámolókról nyilatkozzanak, ne csupán a spanyol kormány jelentéseiről nyilatkozzanak. Nem nyilatkoztak ugyanis, hogy miért eh, volt ilyen késedelem az ügykezelésében. Köszönöm. Köszönöm szépen. a Köszönöm szépen. Spanyolul fogok szólni most ez alkalommal. Én nem olvastam el a környezeti hatásvizsgálatot ebben az esetben, de nagyon sok hasonló környezeti hatásvizsgálatot olvastam el a Kanári-szigetekre vonatkozóan, amikor ott dolgoztam. És általában nagyon sok hiányosság tapasztalható, ebben az esetben pedig úgy gondolom, hogy szintén nagyon sok hiányosság tapasztalható. Nagyon világosan látszik a petíció összefoglalásából, hogy a környezetvédelmi hatásvizsgálat és a környezetvédelmi hatás nyilatkozat között óriási különbség van, ezt kell megvizsgálni a bizottságnak. Van egy olyan jegyzőkönyv, ami a környezetvédelmi hatásvizsgálattal együtt azt állapítja meg, hogy az exklúziós területet szakértőknek kell meghatározniuk, de aztán nem így alakult. Ez az egyik dolog, amit szerettem volna felvetni. De nem csupán a környezeti hatásvizsgálatot kell megkérdőjelezni, ugyanis azt nem tudósok készítették, hanem azok, akik magát a munkát is elvégzik majd, de a Kanári-szigeteki embereken csattam végül az ostor. Ahogyan elmondták, nagyon nagy az ellenállás ezzel a projekttel kapcsolatban, ahogyan a többi a projekttel kapcsolatban is, amelyeket ott a szigeten terveznek megvalósítani. Az emberek az utcára vonulnak, tiltakoznak. Ebben az esetben nem elég, hogy ezt csupán a Kanári-szigeteki emberek tegyék meg, ugyanis a spanyol kormány az, ami ezt eldöntötte. Teljesen egyetértek azokkal, akik elmondták, hogy itt érdekellentétről van szó, ezt nem szabad elrejteni. Néhány éve már beszéltem a parlament, a kanári parlament a kanári parlament képviselőjével, és egy korábbi európai parlamenti képviselő, Sörling már mondta, hogy ezeket a projekteket, olajkutatási projekteket meg kell szüntetni. Nem csupán ezt a projektet, hanem más projekteket is a Kanári-szigetek partvidéken. És azt sem szabad elfelejteni, hogy Kanári-szigetek a napfényből és a tengerpartból él. Rengetegen utaznak oda turisták, nyaralni, pihenni. Ha ez a projekt megvalósul, akkor mi történik a Kanári-szigeteki gazdasággal? Mi történik a társadalommal, a szociális kérdésekkel? Erről nem beszéltünk. Teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, amit Aguilar úr mondott, hogy támogatni kell ezt a petíciót, a projektet nem, hanem a petíciót teljes mértékben, és ezt a vitát fenn kell tartanunk. Nagyon fontos, hogy a bizottság nézze meg, hogy mit mondanak a tudósok, vizsgálják meg a tudósok jelentését, tudjuk, hogy ez hamarosan elkészül, és amit még szintén fontosnak tartok, az az, hogy a bizottság ne csak Madridba menjen el, ne csak Madridhoz forduljon, amikor kérdezi a kormányt ezekről a témákról, hanem a Kanári-szigeteki emberekkel beszéljen. Ugyanis ők tudják, hogy mi történik az partvidékeiken, ők jobban tudják, nem pedig a madridi minisztérium. Teljes mértékben támogatom tehát a petíciót, és, az a, és azt gondolom, illetve szeretném azt kérdezni a bizottságtól, hogy elmente a Kanári-szigetekre, beszélte az ottaniakkal, vagy csupán Madridhoz fordult. Ezt mondom tehát még egyszer, hogy a Kanári-szigeteki emberekkel kell beszélniük. Köszönöm szépen. Szebasztá úrnak adom meg a szót. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy ez nem a Kanári szigeteket vagy Spanyolországot érintő ügy, ez egy európai ügy. A spanyol kormány elé terjesztették be döntés véget ezt a panaszt, és egy nagyon Európa ellenes döntés született. Egyrészt azért, mert szembe megy az Európai Unió környezeti normáival, amiről azt gondoljuk, hogy a világon a legjobb környezetvédelmi szabályrendszer. Másodszorban szembe megy az európai energiapolitika fő elemeivel. Fenntartható, megújuló és tiszta modellt akarunk. A Kanyete úr környezetvédelmi miniszter akkoriban érdekeltségekkel rendelkezett olajcégekben, az részben tulajdonosa is volt olajcégeknek. Nem elszigetelt ugye ez Spanyolországban. A Kanári-szigeteki engedélyezés csak az első lépés, még több projekt indul tesz szigeten, ez egy olyan kis sziget a földközi tengerben, amely eh, madarak természetes élőhelye. A bizottságtól a következőt kérdezném. Hogyha Európa meg kell, hogy engedje ezeket a döntéseket, amelyek sértenek környezetvédelmi érdekeket, és nagyon veszélyes modellt indítanak el, akkor nem kell erre számítani, hogy Eh, ahogyan a Kanári-szigetek lakossága is eh, reagált, nagyon nagy tiltakozások eh, indulnak majd mindenet. És Európának meg kell hallgatnia, oda kell figyelnie az emberek tiltakozására, hiszen minden európai jövője ettől függ. Hogyha nem tudjuk ezt most leállítani, akkor a Kanári-szigeteken nagyon súlyos problémák lépnek fel hamarosan, és egész Európában nagyon hasonló problémákkal fogunk szembesülni. Köszönöm szépen! Mártó úr az utolsó a listámon, és kérem, hogy ne legyen túl hosszú a hozzászólása. Remélem, hogy az én esetemben sem használja a kalapácsot. Ami a petíciósokat illeti, újra üdvözlöm őket, nem az első alkalom, hogy ide jönnek, és mindig ugyanazt a választ kapják. Röviden szeretnék emlékeztetni arra, hogy miről szól ez a történet, milyen munkát kellene ennek a szakbizottságnak végeznie. A szakbizottságnak az a feladata, hogy a petíciókat figyelembe veszi, amelyek ben egyértelművé válik, hogy szénhidrogének kitermelésére vonatkozó projekteket engedélyeztek, amelyek sértik az Európai Uniós irányelveket, mint a vízkeret irányelv vagy a habitat irányelv. Az érdekellentét, amire nagyon sokan utaltak, nem csak ez a probléma, hanem nagyon sok egyéb mechanizmus van. Vannak nagyon, hogyha vannak jogsértések, akkor forduljanak bírósághoz. A petíciókkal kapcsolatban elmondhatom, hogy ezekben van, e-, ezek megalapozottak, ezért foglalkoznunk kell. Az egyes állításokat azonban egyenként le lehet bontani, le lehet bontani, le lehet rombolni ezeket az állításokat, ahogyan azt megtette már a bizottság 2012-ben, 2013-ban, Potocsnik biztos úr egy 2014-es válaszában elmondta, hogy a környezetvédelmi hatásvizsgálati folyamatot megfelelően elvégezték, a környezetvédelmi hatásvizsgálatról szóló irányelvet tiszteletben tartva. Ezt mondta szeptember 29-én, tehát idén, 2014-ben, néhány héttel ezelőtt a bizottság. Egyértelműen kimondja, hogy a bizottság megállapítja, miután alapos vizsgálatot végzett, hogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy az európai vagy a spanyol jogot megsértették. Ezért tehát ezt az aktát lezárja. Ezt ratifikálta, illetve megerősítette a bizottság a két főigazgatóság, és hét alkalommal erősítette meg a legfelsőbb bíróság, Spanyolországban 2014. júniusában hozott egy határozatot, és pontról pontra gyakorlatilag eh, megsemmisítette ezeket az állításokat. Tehát semmiféle újdonságot nem hallottunk, egyetlen új érvet nem hallottunk, hanem intézményi eh, reakciót hallottunk. Igen, vannak olyan szektorok, vannak olyan szervezetek, amelyek ellenzik, mások eh, pedig támogatják. Egyesek nagyobb hanggal vannak, mások kevésbé. A Kanári-szigeteki kormányt a szocialista párt eh, képviselői alkotják, illetve a Kanári-szigeteki nacionalisták, és ellenzik az olajkutatásokat. De a Kanári Koalíció főtitkára azt mondja, hogy a Kanári-szigetek a turisztika idegenforgalmi fejlesztésekkel sokkal nagyobb eh, szennyezéseket bocsátunk ki, mint az olajkutatás. A szocialista párt olajkutatásokat végezne, de úgy, hogy szemet huny felettük. A szénhidrogének kitermelésének tevékenysége csak a Kanári-szigeteknek nyújthat hasznot. Ez egy hiba, hogy az hatóságok nem állapodtak meg abban, hogy a Kanári-szigeteken partmenti vizeken végeznek olajkutatásokat. Ezt nem én mondom egyébként, hanem a főtitkár aki most pedig a Kanári-szigeteki kormánynak az alelnöke. Román Rodríguez, a Kanári-szigeteki kormány korábbi elnöke azt mondta, hogy nincs olyan ország a világon, amelynek ha lehetősége van olajat találni, akkor a megfelelő garanciákkal azt ne próbálná meg kitermelni. Nincs ilyen ország a világon. Mikor hazudnak előtte, korábban, vagy most? Mikor volt érdekük egy dolgot mondani, most meg valami más dolgot? Azt hiszem, hogy nagyon relatív ennek a kérdésnek a megközelítése. Teljesen egyértelmű, hogy a petícióban szerepeltek olyan dolgok, amelyek nem megalapozottak, mint például a távolság, hogy 10 kilométernek kell lennie. Ez egyáltalán nem így van, ugyanis 60 és 80 kilométerre van Lanzarote partjaitól, nem mondják ki egyértelműen, hogy hány fúrás van, kettő és egy harmadikat terveznek most, beszélnek a mély, fúrások mélységéről, tehát mindenről beszélnek, de minden támadható, egyetlen új állítás sincsen. Sőt, még az a vizsgálat, illetve a teljes eljárás sokkal messzebbre ment, mint kellett volna. 45 napot kaptak a meghallgatásra, ami pedig az olajfoltokat illeti, a szivárgásokat illeti. Elhangzott, hogy nem olvasták el a vizsgálatot, a tanulmányt, akkor nem tudjuk, hogy honnan vették ezeket a dolgokat, mások pedig nem olvasták el jól, ugyanis meg a tanulmány is kimondja, hogy megállapították a hatásvizsgálatban, hogy jól lehet a közösségi jelentőségű helyekről beszélve, ezek jóváhagyása nélkül hagyták jóváhagyás vizsgálatot. Valamilyen módon tehát azt gondolom, hogy támogatni kell, hogy a petíciók nyitva maradjanak, hogy vizsgálják tovább. De a petíciósokkal szembeni tiszteletből azt hiszem, hogy az Európai Bizottság jelentései nagyon lényegre törőek, és nem érhetünk, nem támaszthatunk elvárásokat. A hatásköreink teljesen egyértelműek, a petíciósok követelései szintén, a jelentések szintén, a válaszok pedig szintén nagyon világosak. Úgyhogy nem szabad en a kérdést újra meg újra megközelíteni, újra új, meg újra kinyitni, hogyha az teljesen világos. Lehet, hogy valakinek a bizottság jelentése nem tetszik, de ha a bizottság annak az ellenkezőjének, ellenkezőjét mondták volna, akkor azt mondanák most, hogy a bizottság eh, nagyszerű dolgokat mondott, és mennyire remek kollégák dolgoznak a bizottságnál. Úgyhogy én bízom az Európai Bizottság szakértőiben. Logikus módon elmondhatom, hogy eh, el lehet járni a petícióval kapcsolatban úgy, ahogy a petíciósok javasolták, ugyanis egyetlen feltételezés sem alapozza meg, amely szerint nyitva kellene tartani ezt a petíciót. Nincsen egyetlen olyan állítás, amely megalapozott lenne, amelyet ne utasított volna el az Európai Bizottság vagy a bíróságok. Ahogyan a bizottság mondja, le kell zárni ezt az ügyet, és ha van valamilyen új információ, akkor természetesen újra meg lehet ezt nyitni, és természetesen készen állok arra, hogy ezt újra megvitassuk. Szerintem nem szabad hamis reményeket kelteni a petíciósokban, amikor nem kell nyitva tartani már ezt a petíciót. Köszönöm, ez az utolsó hozzászólás. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni, de ez ezt már nem lehet kezelni, már 20 perccel túlhúztuk az ülést, úgyhogy én a következőt javaslom. Margarita, nem, nem. A tolmácsok nagyon türelmesek voltak, mint mindig. Köszönöm szépen. Tényleg, köszönöm önöknek a munkájukat, ugyanolyan fáradt vagyok, mint önök. Persze szívesen megadnám a szót a bizottságnak és a petíció benyújtónak, de nincs erre idő. Úgyhogy azt javaslom, hogy az egyetlen javaslat a kollégák részéről az volt, hogy hagyjuk nyitva a petíciót. Tartsuk nyitva, és tájékoztassuk a petenseket? Nem. Nem, ezzel ellenkezőleg. Én azt javasoltam, hogy zárjuk le ezt a petíciót, és ha valamilyen új aspektus felmerül, akkor... Yeah, exactly. I wanted to say exactly the opposite. You, you proposed that... Ennek az ellentétét mondtam én. Ön azt javasolta, hogy zárjuk le, és a kollégák meg azt mondják, hogy tartsuk nyitva? Jó, akkor mi az újdonság a helyzetben? Mit tehetnénk? Az MB Bizottsághoz átadhatjuk, illetve az Európai Bizottsághoz ezt a petíciót. Az új tudományos tanulmány kérjük az Európai Bizottságtól, hogy objektív módon készíts, mélyítsük el ezt a tanulmányt, vizsgálják meg, hogy mire van itt lehetőség a kitermelés során, és hogy egy új tudományos szakmai vizsgálatot rendeljenek meg. A, a szakbizottság nagy része ezt támogatja, ezt a javaslatot, és ez a két javaslat volt, hogy ez egyik, hogy zárjuk le, másik, hogy tartsuk nyitva, a legtöbben nyitva szeretnék tartani. Egyetértek azzal a javaslattal, hogy ha kapunk újabb jelentéseket, akkor a lehető leghamarabb küldjék el azokat nekünk. Szerintem nincs ezzel semmi baj, hogyha a bizottság rendelkezésére bocsátják az új információkat, illetve jelentéseket. Closing this meeting in full Lezárjuk az ülést teljes konszenzusban. A tudomány tudomány, és a tudományos szakmai ö, eredményeket figyelembe kell venni. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm.